és az erdők írtása című jelentés tervezett megvitatása. Gondolom emlékeznek, hogy saját kezdeményezésű jelentést készít, jelentést készít a parlament az ügyben, és most pedig a jelentés tervezetet fogjuk megvitatni. Az előadó Katerina Konyecsne, és azzal fogom kezdeni, hogy neki megadom a szót, és meghallgatjuk az ő álláspontját. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Engedjék meg, hogy mindjárt az elején köszönetet mondjak az árnyék előadóknak a közös munkáért. Igyekeztünk megoldást találni a legtöbb problémára. A legjobb úton járunk a kompromisszumok keresésében, ugyanis azt gondolom, itt a szakbizottságban szükség van kompromisszumokra, illetve az uniós polgároknak és az egész világon a polgároknak szükség van a megoldásokra. A pálmaolaj és a erdőírtás valamennyiünket érint természetesen. Mondhatnák sokan, hogy ez nem fontos téma, nem annyira fontos, de igenis számaim vannak arra, hogy mennyire fontos ez a téma a CO2 kibocsátás összefüggésében egyrészt, de hozzájönnek szociális és gazdasági témák is, számos ágazatot érint ez a terület. Köszönöm szépen a titkárságnak is, akiktől támogatást kaptam. Az elmúlt évben, amikor nekivágtunk az indonéziai erdőtüzekről beszéltünk, több mint két millió hektárt érintett ez. Három hét alatt több CO2-t bocsátott ez ki, mint Németország mondjuk egy egész év alatt. Csupán ez a egyetlen esemény. A meghallgatás óta aztán időközben eltelt több mint 9 hónap. Most elkészült egy jelentéstervezet ezek után, és azt gondolom sikerült komoly haladást elérni az önök segítségével hiszen a koordinátorok és az egyes képviselők együttműködése, támogatása nélkül ez nem jöhetett volna létre ebben a formában. Az Európai Bizottság is aktív a területen egyébként. Februárban a tervek szerint szintén kellett volna az erdőírtásról egy jelentést készíteni, és 2017 végére egy a pálmaolaj témáját vizsgáló jelentést is. Ezek a mi témáink, ezekkel nyilván szeretnénk a jövőben is még foglalkozni. Ami számomra a két legfontosabb aspektus ebben a jelentésben az a 8-as és a 16-os ajánlása, tanúsítványozási keret, az RSPO, és úgy gondolom, hogy itt igenis sikerült jó eredményt elérni a felülvizsgálat kapcsán, az RSPO felülvizsgálata során. Ugyanis abba az irányba indultunk el, azt kezdeményeztük, hogy legyen hitelesebb ez a tanúsítványozási keret. Számos témát igyekeztünk itt megjeleníteni, olyanokat, amelyek ma nem kapnak kellő figyelmet és támogatást. Ez kell, hogy legyen és maradjon a célkitűzésünk. Szükség van tehát a tanúsítványozási keretre, és meggyőződésünk az is, hogy egy szavahihető hiteles keretet kell itt kialakítani. Mi azt mondjuk, hogy egyértelművé kell tenni, hogy a pálma olaj termelése nem lehet az oka annak, hogy erdőt írtsunk, hogy tőzegmezőket tegyünk tönkre, vagy nem ez oka annak csupán, hogy szociális nehézségek vannak. Egyszerűen más lehetőséget kell keresni, és a kis termelőket is figyelembe kell venni. Amennyiben módosítóik vannak, további ötleteik, akkor ezeket szívesen bedolgozzuk a szövegbe. Szólnunk kell még a bioüzemanyag szerepéről ebben a jelenségben. Itt az Európai Unióban a bioüzemanyagot gyakorlatilag fele részben nem tanúsítványozott pálmaolajjal állítják el. Nem hiszem, hogy ez a helyes irány, amikor a bioüzemanyagokra vonatkozó irányelvet készítettük, nem ezt akartok elérni. Úgy gondoltuk akkor, hogy az helyes, az környezet érdekében, de ma más már látjuk, hogy ami akkoriban pozitívnak tűnt, annak van bizony negatív vetülete is. A bioüzemanyag jó példát szolgáltat arra, hogy olyas valamit használunk, amire tulajdonképpen nincs szükségünk, és ezzel igencsak beleavatkozunk az ökorendszerben. Egy 15 évvel ezelőtt, 2000-2001 körül a pálmaolaj termelése 24,3 millió tonna volt, most pedig 65,5 milliónál járunk. Ez pont azt bizonyítja, hogy elképesztő mértékben növekszik a fogyasztás és ezzel a kereslet, itt tehát lépnünk kell. Egyáltalán nem akartunk a jelentés keretében radikálisak lenni, mint ahogy sokan elvárták volna, elképzelték volna, de úgy gondoltuk, hogy nem csoportok által gyakorolt agresszivitásról van itt szó, hanem olyan eleményre kell jutni, amit mindenki el tud fogadni, azok is, akik a jövőben végzik majd ezt a munkát, és azok is, akik gyakorlatilag a tagállamokon belüli helyzetet a pálmaolaj területen kívánják megoldani. Egy radikálisabb jelentés, amelyet teletömünk frázisokkal, jelszavakkal, és igazából nem képes probléma megoldásra, az senkinek sem segít. Pozitív megoldásra törekszünk, ezért írtuk meg jelen formájában ezt a jelentést, és a konkrét lépésekben is konszenzusra törekszünk, amit át lehet ültetni a gyakorlatba. A fenntarthatóság az első rangú célunk. Most látjuk, hogy Latin Amerikában, Afrikában és megjelennek ezek a területek, például Közép-Afrikában, tehát nem csak Ázsiában, Maláziában nagy ez a probléma, máshol is jelentkezik, ez pedig nem tudatosul bennünk. Ugyanazok a problémák fognak azonban ott is jelentkezni, mint Ázsiában. A jelenlegi erdőírtási tempó mellett úgy tűnik, hogy 2020-ig előfordulhat, hogy az őserdők 28%-a eltűnik ez azt is jelenti, hogy a flóra és fauna is szenvedő fontos állatok életterét veszélyeztetjük ezzel, csak megemlíteném az orángutánt. Úgy gondolom, pálmafajokról is beszélnünk, a DEVE és AGRI és INTA szakbizottságok is érintve vannak, elkészítik majd a véleményüket a jelentés kapcsán, ami biztos hozzájárul majd ahhoz, hogy a pálmaolaj témáját holisztikusan tudjuk feldolgozni, és tulajdonképpen arra szeretnénk rámutatni, hogy felesleges a pálmaolaj jelenlegi szintű használata, és hogy mennyire drága ez valójában. Kíváncsian várom a véleményeiket, módosítóikat, kommentárjaikat. Mint mondtam, nem arról szól ez, hogy készítsünk egy dokumentumot, amire nincs szükségünk, ami üres, hanem olyan dokumentumot akarunk, ami nekünk jó, viszont iránymutatásként szolgál az Európai Bizottság számára is, a pálmaolaj ügyében milyen irányba észszerű elmozdulni, milyen lépéseket kell tenni, hogy ezen fontos szocioökonomiai problémát kezelni tudjuk amikor már erről beszélünk, akkor ki kell térni a párizsi megállapodásokra, a milleniumi ENSZ célokra, és ki kell térnünk ezeket teljesíteni kell, és ha teljesíteni akarjuk, akkor ezt a problémát is meg kell oldani, mert enélkül ez nem fog menni. Tehát koncentráljunk a feladatra, várom a vitát. Köszönöm szépen. A szokásos eljárás kezdődik az árnyék előadókkal, a különböző frakciókat képviselve. Meg is kezdjük Csíri úr. Tehát most sapkát váltok, ő küldött egy levelet, amit én fogok felolvasni. Konyecsna. Megköszönöm Konyecsna asszonynak, az előadó asszonynak a munkáját. Nagyon jó jelentést tervezetet állított össze, ami kiegyensúlyozott, és a témához kapcsolatos kérdések valamennyi, valamennyi ügyét tárgyalja. Tehát a pálmaolaj a kapcsolatos problémákat is. Szeretnék én is módosító indítványokat majd benyújtani abból a célból, hogy egy-két pontot, amely még nem szerepel a jelentés tervezetben, felvessek. Például az Európai Bizottság szerint is a szója termelés, illetve ennek a kibővítése is befolyása van az erdőírtásra, tehát nagyobb a kiírtott erdők területe, nem csak a pálmaolaj esetében van erről szó. És kiemelem annak a jelentőségét, hogy a hitelesítési rendszerek, minősítési rendszerek például egyik, az egyik lehetséges megoldást jelentik, de közben lehetne javítani a kritériumok meghatározásán is. Csillió úr azt is írja, hogy módosító indítványokat kíván benyújtani a, annak érdekében, hogy legyen címkézés, amelyen felszüntetik a gyártók, hogy az érintett termékben nincsen pálmaolaj, és hogy a fogyasztókat tájékoztassák arról, hogy a termékben található pálmaolaj veszélyes, különösképpen akkor, hogyha a pálmaolaj, amelyet felhasználnak, hitelesített pálmaolaj, hitelesített termelésből származik, akkor erről is szólnia kell a címkének. Most pedig Brenner úrnak adom meg a szót a szocialisták képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr! Úgy tűnik, hogy a pálmaolajat nem nagyon lehet felváltani az élelmiszerekben, mint összetevőt, sajnos, és a pálmaolaj alternatívái sokkal komolyabb problémákat okoznak, sokkal nagyobb terhet jelentenek a föld felhasználására nézve, illetve a környezet károsítása szempontjából is. A pálmaolaj az a, gyakorlatilag bármilyen más olaj előállításához képest a legkevesebb termőterületet használja fel, a repceolajnál is kevesebb vegyszer kell az előállításához, és így tovább a fejlődő országokban gyakorlatilag ez az egyetlen életképes gazdasági alternatíva a kis gazdák számára. Persze még mindig felmerül ettől függetlenül a kérdés, hogy a negatív hatásra hogyan lehet reagálni, hogy hogyan lehet javítani a helyzetet, mert az éghajlatváltozással negatív hatással van, és a környezetre káros alapkiindulásnak azt kell lefektetni, hogy erdőírtás nem lehetséges, és hogy sérülékeny talajokról nem telepíthető, például a tőzeglápos területeken nem. Az Európai Unió pedig csak fenntartható gazdálkodásból előállított pálmaolajat kell, hogy importáljon. A fogyasztóknak is meg kell adni a lehetőséget, hogy választhassanak. Választhassanak a fenntartható módon előállított pálmaolaj és a többi között, tehát a címkén szerepeltetni kell ezt az összetevők között és az ezzel kapcsolatos információkat. Jelenleg az Európai Unió a bioüzemanyagokkal kapcsolatos politikáját át értékeli, és ahogy az előadó asszony is említette, vannak olyan források, amelyek szerint a 40-45 százaléka ennek az importált pálmaolajnak a bioüzemanyagok előállítására fordítódik, és ezt azonnal le kell állítani 2020-ig. Amíg ez megtörténik, addig is le kell csökkenteni a, bio, a pálmaolaj importját és felhasználását. A második dolog, amit meg kell nézni, az az, hogy a fejlődő országokban hogyan állítják elő a pálmaolajat. Itt különösképpen a kis gazdákról van szó, illetve az őslakos közösségről, a földek felhasználásáról, a környezetvédelmi károkról, mert nem csak környezetvédelmi károkról lehet itt szó, hanem a föld birtoklását, tulajdonlását is negatívan érinti, ugyanis az állam vagy nagyobb vállalatok maguknak megszerezhetnek rengeteg földterületet. Az elnök előfordul időnként, hogy azt kell, hogy kérjük a kollégáinktól, hogy lassabban beszéljenek. És most, most pedig Görling asszonynak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Pace. Nagyon lassan fogok beszélni, illetve hát legalábbis szokásomhoz híven a normál beszédtempomban, és remélem, hogy a tolmácsolással nem lesz gond. Először is köszönetet mondok az előadó asszonynak a jelentés tervezetért. Azt gondolom, hogy nagyon jó kiegyensúlyozott szövegről van szó. Sikerült az előadó asszonynak elkerülni a könnyű megoldást, azt a csapdát, amiben sokan beleesnek. És nem az általános kliséket hangoztatta, hanem valóban egy értékes kiegyensúlyozott jelentést készített el. Nem fogom megismételni a kollégám által elmondottakat, nagyon jó beszédet tartott itt előttem. Viszont egy-két fő témára szeretnék kitérni, amelyel foglalkoznunk kell. Nagyon örülök annak, a mi frakciónk nagyon aktívan részt vett az eszmecserében, és nagyon örülök hogy ennek ez lett az eredménye. Egy-két dolgot a jelentésről. A preambulum bekezdésekben szeretnénk azért még egy-két hivatkozást beépíteni, tehát a statisztikákra vonatkozóan a forrásokat meg kellene, hogy adjuk. Mert egyébként könnyű ezeknek ellent mondani. Föl kellene, meg kellene tehát állapodnunk fix számadatokban, és ezeknek a forrásában, amelyeket feltüntetünk a preambulum bekezdésekben. Mi támogatjuk a kollektív felelősségre való hivatkozást a szövegben, és ezt szeretnénk megerősíteni. Itt most nem csak arról van szó, hogy a pálmolaj előállító országok felelősek, de az importáló országok felelősségére is szó van, tehát a fogyasztó országokban, sőt a fogyasztók felelősségéről is szó van, tehát mi ezt szeretnénk kicsit jobban kihangsúlyozni ezt a kérdést. Elég régóta beszélünk az erdőírtásról, egyetértünk az előadóval. A bioüzemanyagokkal kapcsolatban azonban mondanék valamit, mert a szakbizottságban és a plenárisan is figyelemmel kísértem a bioüzemanyagok vitáját. Az lenne a megjegyzésem, hogy nem vagyok benne biztos, hogy most itt a bioüzemanyagokra vonatkozó százalékokat itt változtatgatni akarjuk 2020 előtt, hát elég sokáig tartott az, mire megállapodtunk, hogy 2020-ban hol szeretnénk tartani, tehát nem akarjuk most itt az egészet a feje tetejére fordítani. A bizottság nem nagyon volt hajlandó sokat lépni, de hát az biztos, hogy a 2020 utáni időszakra a bizottságnak bőven lesz tennivalója, mert itt változtatni kell, és itt mi is sokat tudnánk tenni, tehát a pálmalaj jövőjére vonatkozóan 2020 után erre kellene odafigyelnünk, és talán a bizottságot fel lehetne szólítani arra, hogy erre az időszakra vonatkozóan dolgozzon ki terveket. Aztán pedig a tanúsítványok, a tanúsítási rendszerek különböző szintjei, ezeknek a végrehajtása, és így tovább. Ezt üdvözöljük, hogy ez szerepel a szövegben, és én osztom is az előadóasszony véleményét, hogy meg kellene talán próbálni egy egységes mindenütt elismert, általánosan elismert tanúsítási rendszerrel előállni, amely valóban megbízható, és amelyet a fogyasztók is bizalommal fogadnak. Öm, és azzal is egyetértünk, hogy 100%-ban fenntartható pálmaolajat kellene importálni az Európai Unióba. Én ezt is kihangsúlyoznám. Szerintem egy saját kezdeményezésű jelentésben nem feltétlen kell ehhez határidőt szabni, de ezt a kijelentést be kellene ide építeni, hiszen ez a célunk. Ez a célunk, hogy az EU, és szerintem a fogyasztók is ezt akarják, 100%-ban tanúsított forrásból, fenntartható forrásból kellene, hogy pálmaolajat importáljon. Aztán a fogyasztóvédelmi jogszabályok esetén megint ugye mondanám, hogy itt most nekiállni, változtatgatni, és így tovább, az nem biztos, hogy jó, de hogyha ezt jegyezzük csak meg, hogy a cél a csak és kizárólag fenntartható forrásból származó tanúsított almolaj behozatala, ezt azért megengedhetjük magunknak. Ami az erdőírtást illeti, nincsen nemzetközileg elfogadott pontos definíció, azt jó lenne, hogyha a, a előadó asszony is figyelembe venné, tehát hogy itt a szövegben ezt beépítenék, Indonézia, Malajzia és egyéb országok még csak nem is rendelkeznek olyan földnyilvántartási rendszerrel, amilyennek Európában működnek, tehát teljesen más a helyzet. Általánosságban mondom, hogy nagyon jó jelentésről van szó, kiváló jelentésről van szó, és az én módosító indítványaim is csak apróságok, amelyek tovább javítják a szöveget. Még egyszer nagyon szépen köszönöm Katerinának a munkát. Köszönöm szépen, és Dornánó asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előttem szólóknak, és leginkább az előadó asszonynak, mert kiváló munkát végzett. A pálmaolaj előállítása környezetvédelmi, közegészségügyi kihívásokkal jár, és ezen arányos, kiegyensúlyozott választ kell adnunk. A pálmaolaj előállítása azonban nem az egyedüli, amely felelős az erdőírtásért. Indonéziában körülbelül e, a világban megtermelt olaj 50%-át állítják elő. 2000 és 2012 között az erdőt az erdőírtás nem csak a pálmalaj termesztése miatt valósult meg, de ezt el kell ítélni. A pálmalaj előállítása veszi igénybe, a, igényli a legkisebb földterületet. Tehát ezzel tisztában kell lenni. Nagyon kényes, nagyon sérülékeny a kistermelők helyzete. És itt az előállított mennyiség 40%-áról van szó, ezt ne felejtsük el. Egy nagyon szégyenletes dolog alakul ki, hogy a tanúsításért folyó versenyben a kistermelők gyakran vesztesek a nagyvállalatokkal szemben, oligopóliumok alakulhatnak ki a területen. Nagyon meg kell gondolni, hogy hogyan kezeljük a pálmaolaj kérdését, mert itt rengeteg probléma kapcsolódik össze. A kellemetlenségeket, az előnyöket minden egyes helyettesítési megoldásnál figyelembe kell venni, alaposan át kell gondolni, tehát az energetikai és az élelmiszeripari igényeket, illetve a környezetvédelmi igényeket kell kiegyensúlyozni egymással. Az Európai Unió a harmadik legnagyobb importőre a pálmaolajnak, mert 45%-ot a közlekedésben használják fel üzemanyagként, bioüzemanyagként. És Egyelőre nincsen olyan javaslat, amely helyettesíthetné ezt, és az élelmiszeriparban sincsen semmifajta olyan alternatíva, amely kevésbé káros lenne, és ki tudná váltani a pálmaolajat. Tehát a a zsírsavakról szóló vitánk egyébként ennek a jó bizonyítéka, hogy hova jutunk akkor, hogyha a helyettesítőkről kezdünk el vitázni. Tehát nagyon jól tehát gondolt vonalat kell, hogy elfoglaljunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mélia asszony következik. Köszönöm szépen. Számos témát felvetettek már aspektust, amiről a mezőgazdasági bizottságban is tárgyaltunk, onnan is érkezik majd egy jelentés. Két dolgot szeretnék kiragadni. Az élelmiszeripart vegyük először, a pálmaolaj fontos ezen a területen is itt Európában. Azt hiszem, hogy a jelentés készítése során erre ügyelnünk kellene, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni és a transzsírok problémáját is figyelnünk kell, ezt is fel kell váltani az édesiparban, egyszerűen elkerülhetetlen a pálmaolaj használata pillanatnyilag, én úgy tudom, vagyis azt hiszem, hogy bölcsek lehetünk, hogyha kiegyensúlyozott vitát folytatunk. Paul Brennan már elmondta, hogy a pálma olajjal természetesen nagyon komoly eredményt lehet elérni. Ő azt, tehát nem jobb termelékenység útján, hogy fele ennyi területtel is lehetne eredményről jutni a szójával, a kokusszal összehasonlítva a pálmaolaj négyszeres eredményt tesz lehetővé ezért ezt is érdemes figyelembe venni. Az előadó szerintem, és ezért külön hálás vagyok, a szocioökonomiai témákat igyekezett előtérbe helyezni és rámutatni ezekre. Szerepel is ez a jelentésben. Szerintem amiről beszélnünk kellene még egyszer, és el kéne mélyíteni, ez a fenntartható termelés ügye. Hogyan tudjuk a pálmaolajat fenntartható módon előállítani, és a kollégáktól pedig megérkezett az a kommentár, hogy nem szabad esőerdőt vagy tőzegmezőt, tőzeglápot erre felhasználni. Ezt figyelembe kell venni a stratégia kialakítása során. Az Agrárbizottságban már azt javasoltam például, hogy a fenntarthatósági definíciót mondjuk a kakaó területről lehetne kölcsönvenni, hasonló területekről érkezik egy hasonló termék, tehát nem kell mindent újra kitalálni. De itt is meg kell nézni a fő cél, hogy tőzegláp és esőerdő ne kerüljön felszámolásra. Az utolsó pont, bioüzemanyagként kerüljük a pálmaolaj használatát, szerintem helytelen úton járunk, hogyha ezt próbáljuk, hogyha bioüzemanyagot használunk Európában, akkor legalább itt termeljük meg. Köszönöm szépen. Sheryl Pirik képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. A meghívást december 8-ára eleget fogunk tenni most pedig vegyünk végig az egyes pontokon itt a pálmaolaj kapcsán. A pálmal ügyében ö, Hollandia terve az, hogy 2020 után kizárólag fenntartható certifikált tanúsítványjal ellátott pálmaolajat használ és nagy mennyiségű pálmaolajat használunk fel természetesen, és azt látjuk, hogy világszerte a kereslet növekszik is, ezért alternatívákat is kell keresnünk. Olyas valamiről beszélnék, amit már felvetettek itt a szakbizottságban, a természetes és a mesterséges zsírok ügye, de vegyük például a vajat, és lehetne említeni, azt is fel lehetne használni. Az itt megemlíthető számok olyanok, hogy tulajdonképpen eh, vannak lehetőségeink még, ezt természetesen a gazdáinktól is el kell várni, hogy fenntarthatóan állítsák elő. Aztán egy további felvetés, hogy a tropusi esőerdők védelme első rangok kell, hogy legyen. Ez azt is jelenti egyben, hogy itt össze kell fognunk, együtt kell fellépnünk ennek érdekében. Felhívnám a figyelmet a korábbi vitánkra, nem itt egy másik teremben fújtam nem akarjuk a pálmaolajat, ezzel egyet is tudok érteni valahogy, de azért az ott élő embereknek valamilyen jövedelmet is kell biztosítani. Ezt se felejtsük el. Milyen jövedelmük lesz, ha mind teljesen felszámoljuk ezt a területet, az emberek továbbra is írtják majd az erdőt. A fronte úr. Köszönöm szépen. Eleonora, Eleonora Évit helyettesítem, aki most nem lehet itt, és arra kért, hogy helyettesítsem. Gratulál a jelentéstervezethez az előadónak, és azt gondolja, hogy ez jó kiinduló pont ez a szöveg, osztja az általános felvetéseket, és egyetért például azzal, hogy próbáljuk meg a pálmalajat felváltani a bioüzemanyag felhasználásban, és vegyük figyelembe azt is, hogy tájékoztatni kell a palmaraj használatáról az állampolgárokat, a fogyasztókat. A alap kiinduló pontunk sokkal kritikusabb a pálmalaj előállítása, illetve forgalomba hozatala szempontjából, mert a környezetvédelemre, illetve az éghajlatra komoly hatása van, és emiatt nem tekinthetjük fenntarthatónak a pálmalaj előállítását. A tanúsítványok kiadásához is sokkal szigorúbb kritériumokra van szükség, például az, hogy mérni kell annak a hatását, hogy az előállítás folytatása milyen hatással jár a vízforrásokra, vízkészletekre, talajállapotára, és így tovább. A biodiverzitás súlyosan alás, az őslakosságnak károkat okoz, az egészségre is káros és környezeti károkat is okoz a palmolaj termesztésére felhasznált területekről pedig térképeket kell készíteni, ökológiai folyosokat kidolgozni, visszatelepíteni a kiirtott erdőket. Nem véletlen, hogy az UNEP 2011-es jelentésében több stratégia is szerepel, hogy hogyan tudják fenntartható módon megvalósítani ezt a termelést, és beszámol arról, hogy világos és megfelelő jogszabályi kerületekre van szükség, és monitorozni kell legális és fenntartható termesztési tevékenységeket, amelyek zajlanak, másképpen ez nem működik. A palmolaj előállítása nem csak az erdőírtást okozza, hanem nagyon, egyéb nagyon súlyos hatásokkal jár az éghajlatra nézve, de még a forgalomba hozatal is komoly gondokat jelent. És az állatfajok, növényfajok megszűnése, a biodiverzitás károsodása nem monetáris kárt jelent az esőerdők életében, nagyon súlyos kárt jelent. A termelő országok sokkal határozottabban fel kell, hogy vegyék ezzel szemben harcot. Köszönöm. Köszönöm, nem tudom, hogy van-e még valaki, aki a képviselők közül szólni kíván. Úgy tűnik, hogy nincs. Úgyhogy akkor megadhatjuk a szót a bizottságnak, Emmanuel Már asszony, azért, hogy a jelentéstervezetről meghallgassuk a bizottság véleményét. Köszönöm, elnök úr, és eh, először is a raportőrnek, illetve a képviselőknek szeretném megköszönni, akik részt vettek ebben a munkában, és eh, megpróbáltak eh, világosságot hozni ebbe a pálmaolaj kérdésbe néhány eh, megjegyzést tennék itt a munka közepébe az erdőírtással kapcsolatban. Navarro úr felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a font fenntartható fejlődés, és nyilván ezen belül az erdőírtás egy nagyon fontos, illetve annak a megtiltása, kiküszöbölése egy nagyon fontos része a fenntartható fejlődésnek. Az Európai Unió sokat tesz az erdőírtás ellen, van programunk nekünk is, illetve van ENSZ program az erdőírtás ellen, és van a biológiai diverzitásról szóló egyezményen belül is egy program, valamint vannak a Red Plus programok, amelyek klíma célúak is. Emellett arra is emlékeztetnék, hogy az illegális erdőpusztítás kérdésében komoly eredményeket értünk el Indonéziában. Magerini asszony már e, örömmel számolt be arról, hogy kiadták az első e, olyan engedélyeket, e, amelyek a fenntartható fejlődést szolgálják, és Vietnámban is felléptünk. Ebben az ügyben egy partnerséget hoztunk létre Vietnámmal az erdőírtás, illegális erdőírtás ellen, és hát meg kell vizsgálni természetesen az erdőírtásnak az okait, mert vannak infrastruktúrális okok, vannak város városok növekedéséből eredő erdőírtások, agrár erdőírtások. Nyilván elsősorban azokkal az országokkal kell felvennünk a kapcsolatot, ahol ezek a nagy trópusi erdők találhatók, de emellett a magán és állami szektor fontos tényezői is, tényezőivel is kapcsolatban kell lennünk. Meg kell vizsgálni a különböző lehetőségeket, megvizsgálni azoknak a megvalósíthatóságát, hogy hogyan lehet velük fellépni az erdőírtás ellen. Erről beszélt a erről beszélt a raportőr is, és a jövő év elején remélhetőleg már eredményeink lesznek erről a vizsgálatról. Ami konkrétan a pálma olajat illeti, itt most egyelőre még nincsen konkrét pármaolaj politikája az Európai Uniónak, de tudatában vagyunk azoknak az aggodalmaknak, amelyek megfogalmazódnak egyébként a közvéleményben is. Emellett azt is tudjuk, hogy a pálmaolajnak vannak gazdasági és társadalmi előnyei is, és lehetővé tette közösségek számára azt, hogy kilépjenek a szegénységből, ugyanakkor nyilván kapcsolódik az erdőírtáshoz is. Nemzetközi keretek között dolgozunk, és már folytatjuk is ezt a munkát, a különböző fogyasztói piacokkal összefogva. Az Európai Unió egy nagy fogyasztója ennek a terméknek, de nem az egyetlen és egy másik tanulmányt készítünk, amely arról fog szólni, hogy mi a környezeti hatása a pálmaolaj kultúrának, illetve milyen fenntarthatósági standardokat lehet látni a piacon. Nyilván ez egy kicsit tovább fog tartani, ez majd a jövő év második felében lesz inkább kész, de azt reméljük, hogy az a vezérfonal, amit önök most itt felvázolnak előttünk, ez segít bennünket abban, hogy közösen fellépjünk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Most ezzel lezárjuk ezt a témát, illetve még előtte Konecsna asszonynak megadjuk a szót, mint raportőrnek. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Köszönöm szépen, elnök úr. Az árnyék előadók valamennyiének szerették köszönetet mondani, csak úgy, mint a többi közreműködőnek, hogy megszülessen ez az eredmény. Köszönöm a hozzászólásokat is. Továbbra is várom a módosítóikat vannak korlátai a jelentésnek, például terjedelmileg, hogy hány szót írhatunk bele, és itt egy olyan témáról van szó, amelyel első alkalommal foglalkozik a parlament, ezért nagyon nehéz előadókat, előadóként azokat a témákat kiragadni, amelyek ténylegesen a legfontosabbak is itt és hangsúlyozandók. Ezért őszintén el kell, hogy mondjam, hogy mm, Más témákat is fel lehet vetni természetesen, ezt, ez, és lesznek olyanok, amelyekkel majd a jövőben tudunk foglalkozni. Minden esetre az elkövetkező hetekben ezt mind szeretnénk megbeszélni. Örülünk, örülök, hogy valamennyien belátjuk, hogy a téma nem szűnik meg magától. Ha nem beszélünk róla, ugyanúgy problémát okoz, tehát ez továbbra is napirenden van. Örülök ezért, hogy beszélünk róla, és konkrét lépéseket tervezünk. Meggyőződésem, hogy sikerül az Európai Bizottsággal itt valamit kidolgozni. Meg kell, hogy állapítsam, az Európai Bizottság is hasonlóan gondolkodik. Növekszik ugyan a pálmaolaj termelés, de azért nem mindenhol egyaránt, egyformán. Ezért jó példával nekünk is elő kell járnunk, világosan rá kell mutatnunk arra, hogy milyen utat szeretnénk járni a jövőben. Milyenek a feltételei a pálmaolaj termelésnek, és a későbbiekben milyen feltételekhez kell kötni ezt. Mikor tudjuk még elfogadni például, hogy pálmaolajat használjunk? Nagyon fontos, hogy bemutassuk a világnak, hogy Európa képes önkorlátozóan fellépni, és ő világosan látja a feladatát. A mi célunk tehát az, hogy meghatározunk a lépéseket, de nem önmagában tilalmat akarunk, nem akarjuk betiltani a pálmaolaj termelést. Csak azt akarjuk, hogy legyen ez fenntartható, hogy a flóra és fauna ne sérüljön visszafordíthatatlanul emiatt, és azt is akarjuk, hogy a szociális egyensúlyt ne sértse a pálmaolaj termelés. Látni kell, hogy lehetnek károk, és el kell kerülni az olyan károkat, amelyeket nem tudunk kiavítani. Ha lehetővé tesszük, hogy kihalljon valamilyen állatfaj, azt nem lehet visszafordítani például. Úgy gondolom, hogy ez az, amit nem tehetünk lehetővé. Ezért örülök az érdeklődésüknek a téma iránt. Köszönöm szépen. Emlékeztetni szeretnék a módosítók határidejére december 5-e dél és szavazunk a bizottságban március 9-én, 2017-ben természetesen a következő napi rendi pontunk. Egy eszmecsere az Európai Bizottsággal egy irányelv végrehajtásáról, az ásványi nyersanyag kitermelőiparban keletkező hulladékről van szó. Azzal kezdem, hogy az Európai Bizottság kap szót, Julio Garcia Borges úr az első, aki megtartja ezt a bevezetőt, és utána rátérünk a vitára. Ebben részt vesznek az előadók, árnyelek előadók. Thank you, uh, Mr. Chairman. Uh... Köszönöm, hogy a bizottság megkapja ezt a lehetőséget arra, hogy uh, beszámoljon ennek a bizottságnak uh, a az irányelv végrehajtásáról, ahogy önök is tudják, ez egy nagyon fontos jogszabály, amelyet két komoly baleset után fogadtak el egy délspanyolországi, illetve egy erdélyi nagybányai baleset után fogadták el ezeket a, ezt, a, ezt az irányelvet, és amely irányelv arról szól, hogy szabályozza a hulladék kezelését a bányaiparban. Most, hogy a körforgásos gazdaság egyre inkább fontos lesz, oda kell figyelni arra, hogy az ágazat adja a hulladékok 30%-át, és a megelőzése az ilyen hulladéknak, illetve a kezelése egyre fontosabb feladat lesz. A körforgásos gazdaság cselekvési terven belül két olyan program is van, amely az az hulladékból a nyersanyagok kivonását, újrahasznosítását célozza meg, és beviszi a hulladék gazalás, gazdálkodási tervekbe a körforgásos gazdaságnak a gondolatát, amely egyébként még egy olyan munka, amit a bizottságnak a jövőben is folytatnia kell. Ez a végrehajtási jelentés az leginkább a tagállamok által benyújtott éves jelentéseken alapul, de más információforrásokat is alkalmaztunk, e, például a balesetek, vagy majdnem bekövetkezett balesetekről szóló jelentéseket is beledolgoztuk, emellett a különböző nemzeti ügynökségek ellenőrzéseiről szóló jelentéseket is elfogadható a jelentések minősége minden tagállamból, ugyanakkor nem mindig összehasonlítható a jelentésekben szereplő információ, mert a tagállamoknak úgy tűnik, hogy az egyes rendelkezésekről nem ugyanaz a fogalma, nem ugyanúgy értelmezik. Jó hír, hogy a jelentés tételi folyamatok azt mutatják, hogy a legtöbb tagállam be, megtette azokat az intézkedéseket, amelyek az átvételhez, illetve a végrehajtáshoz szükségesek, különösen a hulladékkezelés vonatkozásában, itt elsősorban a, a balesetek megelőzésére gondolok. Ugyanakkor vannak négy különböző területen hiányosságok először is a bánya hulladék létesítmények számát illetően vannak hiányosságok, aztán az A kategóriás létesítményekkel kapcsolatban vannak gondjaink, a negyedik az ellen, a harmadik az ellenőrzések területe, a negyedik pedig a balesetek jelentéstételi területe, illetve folyamata. Ami a bányahulladék kezelési létesítményeket illeti, vannak olyan tagállamok, amelyek meglepően alacsony számú ilyen létesítményről számoltak be, különös tekintettel a keletkezett hulladék mennyiségére. Hat tagállam azt jelentette, hogy nincsen eh, bányahulladék létesítmény a területükön, de más információforrásokból úgy tudjuk, hogy ezen tagállamokban zajlik bányászati tevékenység, és keletkezik hulladék, beleértve eh, veszélyes hulladékot is, tehát amely szintén keletkezik. Ami az A kategóriás létesítményeket illeti, ott eh, különösen aggasztó a végrehajtási hézag, az irányelv differenciált kötelezettségeket eh, ró eh, a tagállamokra a kockázatok mértékétől függően, és szigorúbbak a kötelezettségek az ilyen létesítményekre, tehát az A kategóriás létesítményekre, mert hát a kockázat is magasabb. Egy sor tagállam, jelentős számú tagállam azt jelentette, hogy nincsen A kategóriás eh, létesítménye a területükön, ugyanakkor egyes tagállamok jelentették azt, hogy keletkezik náluk veszélyes bányászati hulladék. Ez jelezheti azt, hogy a tagállami információk nem teljesen megbízhatóak, mert nyilvánvaló, hogy a veszélyes hulladék jelenléte az önmagával vonná az A-kategóriás létezé, létesítmények létezését is. Az A-kategóriás létesítmények 35%-ának nincsen külső terve arra, hogy hogyan kezeljék a szükséghelyzeteket. az egyik oka az alacsony létesítmény számnak az lehet, hogy más jogszabályok alapján kiadott eh, irányelvek, eh, eh, más irányelvek alapján és más jogszabályok alapján kiadott engedélyekkel tudják le a dolgot a tagállamok. És vannak olyan létesítmények, amelyeket nem jelentenek be, mint bányászati hulladék létesítményt holott Eh, az is a profiljuk. Ami az ellenőrzéseket illeti, a tagállamok kötelessége az, hogy a bánya hulladék eh, létesítményeket eh, rendszeresen ellenőrizzék, beleértve a létesítmény bezárása utáni ellenőrzéseket is. A jelentés azt mutatja, hogy a tagállamok között nagyon komoly különbségek vannak az ellenőrzések gyakoriságát tekintve, és vannak olyan tagállamok, amelyek jelezték, hogy bizonyos létesítményekben nem az e- kiadott engedélynek megfelelő tevékenység zajlott a 2008-2014 közti időszakban kis számú ilyen jelentés érkezett, ez lehet akár jó hír is, de azt is jelezheti, hogy a szabályok be nem tartását nem minden esetben azonosították, mondjuk azért, mert az ellenőrzési kapacitás nem megfelelő. Megint csak egy olyan kérdésről van szó, amely további vizsgálatokat igényel. Ami a balesetek jelentését illeti, az Európai Bizottság tudomást szerzett balesetekről, bányászati eh, hulladékkezelő balesetekről, olyan esetekben is, amikor magát a balesetet az éves jelentéstételi időszak során nem jelentették, ekkor információt eh, más forrásból kaptunk, például panaszokból. Végezetül úgy foglalnám össze a területet, hogy történt előrelépés, de vannak még hiányosságok a végrehajtásban. További cselekvésre van tehát szükség mind a tagállamok, mind a bizottság részéről annak érdekében, hogy az irányelv céljai megvalósuljanak. Vannak kezdeményezések, amelyek hamarosan bejelentésre kerülnek. Először is egy referencia a referencia dokumentumot eh, módosítjuk, napra készé tesszük, ez a, be, ez a dokumentum tartalmazza a legjobb gyakorlatot. A folyamat eh, két évvel ezelőtt kezdődött, és jövőre véglegesítjük. Ebben az évben egy szabálybetartás előmozdító kezdeményezést is kezdtünk, amelynek célja az irányelv végrehajtásán kívül megint csak a legjobb gyakorlatok azonosítása, amelyeket aztán majd terjeszteni fogunk a nemzeti hatóságok körében. A létesítményekről szóló a létesítményekről szóló lista elkészítése szintén egy olyan opció, amely, amelyen most gondolkozunk. Az tagállami szakértőkkel együtt a bizottság azonosított olyan területeket, ahol az irányelvet különbözőképpen értelmezik a tagállamok, és ezeken a területeken 2018-ban egy útmutatót fogunk kiadni. Szintén 2018-ban az ellenőrzési útmutatást is újítani fogjuk. A környezetvédelmi ellenőrökkel együtt kívánjuk ezt a munkát elvégezni. Fel szeretném hívni még a figyelmet arra, hogy a jelentésben van egy kis hiba, nevezetesen van A kategóriás létesítmény Lengyelországban, ez a jelentés mellékletében nem szerepel, hamarosan egy korrigendumot adunk ki. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Ezzel rátérhetünk az előadókra is, előadóra és árnyék előadókra, Olybön úr. Köszönöm, Hölvény úr. Köszönöm szépen, magyarul folytatom. Kedves kollégák, köszönöm a, köszöntöm a bizottság képviselőit, és valóban régóta várunk, hogy megkezdhessük a bányászati hulladék irányelv végrehajtásának vizsgálatát itt a bizottságban és köszönöm a bizottság fáradtságos munkáját, mert a jelentés a bányászati hulladék irányelv tagállami alkalmazásáról fontos kiindulópontja az európai parlamenti vitának. Köszönöm a bizottság eddig együttműködését, amelyre nyilván természetesen továbbra is számítani fogok. Nagy figyelemmel olvastuk végig a dokumentumot, amely alapján nem volt nehéz megértenünk, miért kellett eh, tulajdonképpen ilyen sokáig várnunk. Nem lehetett könnyű dolga, és nem is irigylem az Európai Bizottságot, amikor összegezni próbálta a 28 tagállamból érkező kétszer három éves időszakra szóló jelentéseket, és ahogy itt az bevezetőben is hallottuk, a jelentés üzenete megerősíti bennem, a tagállamok rendkívül eltérő módon értelmezik az irányelvet, így nehéz egységes, megbízható képet kapni annak végrehajtásáról biztos vagyok abban hogy más irányelvek vizsgálatánál is tudnánk hasonló következtetéseket levonni tehát itt nem magára erre a jelentésre korlátozódik ez a megállaptás. ha azonban figyelembe vesszük hogy mi volt a jogalkotó szándéka az irányelv megalkotásakor már nem lehetünk annyira nyugodtak és nem intézhetjük el egy kézmozdulattal. Uh, uh, dear colleagues, Uh, uh, the 20, uh, 21 Az irányelv, a 2006 per 21-es irányelvnek az a célja, hogy a káros hatásokat, a hulladékkezelésből származó hatásokat csökkentse. Ezek lehetnek a vízre, talajra és egyéb környezetre gyakorolt egyéb káros hatások, az egészségügyre, az emberi egészségügyre is káros hatással van az a mód, ahogyan a bányászatból származó hulladékokat kezelik. Itt nem csak arról van szó, hogy bizonyos kötelezettségeket kell teljesíteni a tagállamoknak, és hogy az érdekelteket tájékoztatni kell. Inkább arról a kérdésről van szó, hogy vajon lehet, hogyan tudnánk biztonságos és egészséges környezetben élni. És a mai vita az egyébként nem precedens nélküli, mert a bányászati technológiákról már volt szó, és az Európai Parlament napirendjén szerepelt ez már többször, voltak állásfoglalások is, a képviselők mindig ugyanazt a kérdést tették fel, az volt a kérdés, hogy az európai állampolgárok vajon biztonságban vannak-e a bányászati tevékenységek hatásaival szemben, különösképpen ami a hulladékot illeti, a hulladék kezelését. És igen, megalapozott aggályok vannak, amelyek felmerültek. Az Európai Bizottság pedig ezekre mindig ugyanazzal a válaszsal válaszolt, mégpedig azzal, hogy igen, ez az irányelv nagyon komoly szabályokat ír elő, és garantálja a meglévő tevékenységek esetében azt, hogy teljesülnek ezek az előírások. Hát akkor, hogyha megfelelően végrehajtják az irányelvet, akkor lehet megelőzni a baleseteket és a következményeket. De ennek a fényében azt hiszem, hogy jobb lenne, hogyha a probléma gyökerét vizsgálnánk. És amellett, hogy a végrehajtás hibáira fókuszálunk. Tehát mi a mindennek a gyökere a problémája, én erre majd a elkövetkezendő jelentésebben próbálok választ adni, de itt lehet, hogy az irányelvvel van valami probléma. Elnök úr, a tagállamok által benyújtott információkból kiderül, hogy mennyire korlátos a jelenlegi három éves jelentéstételi rendszer. Amit a bizottság megkapott, ez az információ, az nem tette lehetővé a számára, hogy a végrehajtási gyakorlatot valóban ki tudja értékelni, és az általános intézkedések sem hasonlóak, amelyeket a tagállamok elfogadtak. A gyakorlati alkalmazás az különbözik, az értelmezés is különbözik, még a definíciókat is másképpen értelmezik. Jelentős eltérések vannak az egyik tagállamtól a másikig, és ez azt jelenti, hogy a beérkezett információk, adatok kevésbé hitelesek, meggyőzőek. Tehát szükség van a változtatásra, az irányelvben is változtatásokat kell eszközölni, és ami pedig a vizsgálatokat illeti az irányelben, nem is határozzák meg konkrétan ezt a fogalmat, sőt, részletesen nem is írják le, hogy hogyan kellene végrehajtani egy ilyen vizsgálatot. Hát nyilván senki előtt nem titok, hogy az Európai Bizottságnak vannak útmutatásai, a 32-es cikre helyesen is hivatkozik a jelentés. És az útmutatások biztos, hogy javítani fognak a helyzeten, az ilyen létesítmények esetében az Európai Uniós tagállamokban. De amellett, hogy ezeket a fontos témákat felsoroltam, engedjék meg, hogy még egy-két dolgot kiemeljek, amelyet el szeretnék, amelyről majd szólni szeretnék a jelentésben. A bányászati tevékenységek igen nagy százalékát teszi ki a Európai Unióban keletkező hulladéknak, 30 százalékról van itt szó. Ezért nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy milyen lehetőségek vannak a ilyen bányászat és kitermelő ágazatok esetében a körkörös gazdaság koncepciójának a kihasználásával, hogyan lehetne csökkenteni a hulladék mennyiséget. Azt is meg fogjuk vizsgálni, hogy hogyan lehetne alternatív technológiákat alkalmazni, amelyek a környezetre kevésbé vannak káros hatással és kevesebb egészségügyi kockázattal járnak. Itt most nem arról van szó, hogy a bányászati tevékenységeket megszüntetjük. Mindenki tudja, hogy szükség van a bányászati kitermelésre, ezekre az anyagokra, de a szigorú szabályok, ez a szabályok szigorú betartását kell garantálni minden esetben. És végül, de nem utolsó sorban hadd hangsúlyozzam azt, hogy a helyi közösségek életét ez általában nagyon komolyan érinti, már az, hogy hogyan kezelik a hulladékot, amely ebből a fajta kitermelő tevékenységből származik, tehát az irányel végrehajtás az ő életükre komoly hatással van. Az évek folyamán tehát ők is komolyan hozzájárulnak majd a végrehajtási jelentésünkkel folytatott munkához, és most hadd már csak vissza a nyelvemre. Számos nyitott kérdés van még, amelyek felsorolása most nem nyílik lehetőség. Fontosnak tartom azonban elmondani, hogy az elkövetkezendő hetekben irodám nyitva áll valamennyiük számára várom a mielőbbi észrevételeket, mert munkatársaimmal arra törekszünk, hogy januárban egy széles konszenzuson alapuló kerek jelentést tegyünk le az önök asztalára. Az Európai Parlament kutatószolgálata átfogó háttéranyagot készít számunkra, segítve a munkánkat, tovább folytatni fogom az érintett civil és ipari hatósági szereplőkkel a párbeszédet, hogy valamennyi fél tapasztalatára és jogos érdekeire figyelemmel lehessek a jelentés megírása során, Számomra a vezérfonal, a biztonság, a környezetvédelem és az erőforrás hatékony hármas gondolata lesz. Köszönöm a figyelmet, és let's get done to work. Köszönöm. Thank you very much. And now Ms. Konechna. Konechna asszony. Köszönöm szépen. Mivel valóban kevés az időnk, az Európai Bizottságnak és a kollégáknak szeretnék köszönetet mondani konkrétan az előadónak. Felhívta a figyelmet egy néhány dologra, amelyre én is fel akartam már hívni a figyelmet. Kiegészítésképpen két aspektust ragadnék meg. Egyrészt, ami a pénzügyi garanciákat illeti, Véleményem szerint ezek kellő mértékűek kell, hogy legyenek ahhoz, hogy a baleseteket és a károkat is kezelni tudjuk utóbb, amelyek adott esetben a kőbányászat és általában a kitermelői ágazattal kapcsolatban felmerülhetnek. Talán egy felelősségbiztosítás lehetne a megoldás. Aztán az elmúlt évek balesetei arra is rámutatnak, hogy nagyobb súlyt kellene helyeznünk a biztonságra, amikor kezeljük ezeket a hulladékokat, hiszen egy ilyen tragédia nem csak az emberi életet fenyegeti, hanem általában a környezetet is nagyon komoly károkat tud okozni. Szinte időzített bombák vannak a környezetünkben, amelyek csak várnak, hogy egy végzetes tragédia történjen. Vagyis legalább a pénzügyi biztonságot kéne megteremteni, és biztosítást alakítani, hogy későbbiekben ne kelljen állami pénzeket a kártalanításra fordítani. A monitoring és a controlling a második témám, amit felvetnék. Az Európai Bizottságnak köszönetet mondok, itt csak ugyanúgy látják ezt, mint én az ellenőrzés és a biztonság, amikor kezeljük ezt a fajta hulladékot. Egy fontos vetület, a monitoringot folyamatosá kell tenni, és úgy kell kialakítani, hogy az utóbbi, vagy az utólagos ellenőrzés is alkalmas legyen arra, hogy felelősségre vonjuk az üzemeltetőt, ha történik valami. Az utolsó téma, ami nyilván a jövőben szóba kell, hogy kerüljön, gondolni kell arra, hogy eh, hogyan látjuk, hogy hogyan beszélünk a hulladékról, hogyha eh, lehetőség van arra, akkor tulajdonképpen ezt a hulladékot is be kell vonni a körkörös gazdaságba, ha egy mód van rá ez is egy fontos útja lehetne, módja lehetne annak, hogy a szegmensből egy gazdaságilag érdekes szegmens csináljuk, és ne csak egy problémát halmozót. Köszönöm, elnök úr különösen oda kell figyelni a bányászati hulladékokra, amelyek 30%-át teszik ki az Európai Unió hulladék, keletkező hulladéknak. Itt emberi egészségről, környezetvédelemről, balesetmegelőzésről egyszerre van szó. Az irányelv végrehajtásának ellenőrzése azt mutatja, hogy 10 év után is vannak bizonyos problémák, adott esetben a tagállamok végrehajtásában. 22 eh, információkérést intézett a bizottság a tagállamokhoz, és négy eljárás indult a tagállamok ellen. Eh, ugyanakkor eh, a három évenkénti jelentéstétel megmutatta a saját határait egyes országok, Dánia, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta vagy Hollandia azt állítják, hogy nincsen olyan létesítményük, amely az irányelv hatája alá tartozik, holott más forrásokból ennek ellenkezőjéről tudunk, ami nyilván konfúziót eredményez. Az Európai Bizottság azt szeretné, hogyha a tagállamok ugyanolyan módon értelmeznék az irányelv fő belemeit, ami magától értetődő kell, hogy legyen egy irányelvnél. Az irányelv egyébként rugalmas eszköz kell, hogy legyen, amely szabadságot hagy a tagállamoknak arra, hogy eldöntsék, milyen eszközökkel valósítják meg a célokat ahelyett, hogy megdöbbennénk a számok, módszerek, megközelítések sokszínűségén, illetve azon, hogy a hulladék kezelés máshogy történik, a, vagy más módon történik az engedélyek kiadása. Miért nem gondolják azt, hogy ebben a témában egy e, irányelv még mindig túl sok megszorítást e, tartalmaz? és nem lenne eh, jobb, hogyha a tagállamok iránt több tiszteletet mutatnánk. Köszönöm. Thank you very much. Miss Gerling. Gerling asszony. Köszönöm. Mark Temezméken nevében beszélek, ez az ECR előadója. Ő is köszönetet mond az előadónak, és a következőket mondja. Én is elkötelezett vagyok a körkörös gazdaság esetében. Az ECR elődője vagyok a hulladék csomagban, és mindig is hangsúlyoztam, hogy a felülvizsgálat során egy fontos lehetőség kínálkozik, hogy körkörösebbé tegyük a gazdaságunkat. A hulladék gazdálkodás egy fontos terület, de mindenki önkormányzat területen dolgozik, és ezt megnyitja a gazdaságunkat a körkörös fejlődés előtt és biztosítjuk a hulladék megfelelő körkörös áramlását. Újra kezdem, jó? Nem, nem, nem kezdem újra. Vagy nem kezdem újra. 2006 per 21-es irányelv jelentőségét nem lehet túlhangsúlyozni. A bányászati hulladék a teljes hulladék 30%-át adja az Európai Unión belül. És a három következtetést vonom le mm, a jelentésből, amit a bizottság készített. Jobb végrehajtásra van szükség, jobb beszámolásra, és a jog, a törvény jobb értelmezésére. Az idevágó iránymutatások és a véleménycsere eh, mindenképpen nagyobb gyakorlati lányába kell, hogy mutatjon. Mutasson. Itt sikerült egy lépést tennünk előre. A következő kérdést szeretném a bizottságnak feltenni a mai napon. Az irányelv ötödik cikke a hulladékkezelési tervekkel foglalkozik, a megelőzésre helyezi a hangsúlyt egyrészt, a más másik pedig a helyreállításra, amikor történt valami. Az Európai Bizottságnak vannak-e megfelelő pontos számai az arányokat illetően a megelőzés és a helyreállítás ügyében? Köszönöm szépen. Amennyiben további kolléga nem kért szót, akkor az Európai Bizottságnak adunk szót, hogy reagálják reagáljon a kérdésekre, illetve foglalja össze a vitát. Parancsoljanak! Köszönöm szépen! Egyetlen konkrét kérdést vetettek fel az Európai Bizottság irányába, ami a többit illeti. Én egyetértek a legtöbb felvetéssel, ami elhangzott Nyilvánvaló a körkörös gazdaság egy rendkívül fontos téma. Két konkrét kezdeményezésünk is van ezen a területen, amit beterveztünk a körkörös gazdaság cselekvési tervben, de ami a bányászati hulladékkal foglalkozó irányelvet illeti a biztonságot helyezi előtérbe, de fontos az is, hogy a körkörös gazdaság érdekeit ne tévesszük szem elől, hiszen ez rendkívül fontos, ami pedig a hasznosságot illeti a beszámolási mechanizmus hatékonyságát, amit az irányelv tartalmaz Hát a tapasztalataink azt mutatják a beszámolási rendszerről, hogy nem túl bátorítják az eddigi eredmények, és el kell, hogy mondjam, a javaslatban új célokat határozunk meg, és itt bizonyos beszámolási elvárásokat kivennénk, ide tartozik a csomagolási vagy a, felt, a hulladék lerakási mm, előírások területe. Azt gondolom, ezek olyan aspektusok, amelyek rendkívül fontosak, és szükség van, hogy egy külön beszámolási mechanizmus szülösen ezen a területen aztán beszélnünk kell a balesetek, az eseményekről is. A garanciák, a biztosítékok kérdése már felvetődött. A környezeti felelősség irányelv lehetőséget ad a tagállamoknak arra, hogy megfelelő rendszereket vezessenek be a pénzügyi garanciákra, de sajnos el kell, hogy mondja, mondja mindeddig nem éltek ezzel a lehetőséggel hatékony módon, tehát ilyen mechanizmus nem született mindeddig az átültetés, az irányváltültetés, átültetés. Ez az egyik központi dolog, és hát ez bizony szűk keresztmetszetnek bizonyult. 25 ilyen hiányosság merült fel, és az irányelv átültetés gyakorlatilag ez a folyamat nem került befejezésre 2011-ig, hogyha azt látjuk, hogy volt itt egy határidő erre, amit az irányelv tartalmazott, ez nem valósult meg, de hát mindenképpen a pénzügyi ösztönzők, a mechanizmusok reméljük hatékonyak lennének, és legalább olyan fontosak, mint a megfelelő szabályozási keret Mindenek előtt, amikor olyan aspektusokról beszélünk, amelyek a biztonságot érintik, a biztonságot, az ötödik cikk, a hulladékkezelés, megelőzés, itt az Európai Bizottság is érintve van, ez egy olyan aspektus, amit újra végig kell gondolni. Megfelelő információra szükség van azzal kapcsolatban, hogy az érintettek milyen terveket készítettek a bányászati hulladékokra vonatkozóan. Ez az egyik fő célja egyébként eh, a megfelelőségi irányelvnek, ami majd eh, beindul az előkészítés. Eh, sőt, már be is indult, nem, nem jövőben kell erről beszélni. Jövő év márciusában lesz majd egy olyan workshop, ahol a tagállamok is részt vesznek, és az érintettek is ez. Az utolsó megjegyzésem pedig arra vonatkozik, hogy nagyon örülünk annak, hogyha az előadóval együtt tudunk működni. Nagyon nehéz feladata van, ez, és természetesen a bizottság támogatását élvezi a feladat megoldásában. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy itt lezárhatjuk ezt a napirendi pontot. Rátérhetünk a következő napirendi pontra. Egy eszmecsere az Európai Bizottsággal megint egyszer a CETA-val kapcsolatban. Erre a célra az Európai Bizottságot képviseli Renita Baska, Ma a fő tárgyalója ennek a területnek a bizottságnak. meg is adom neki a szót. Meghallgatjuk. Itt van? Tehát arra kérem, hogy kezdjük meg az eszmecserét ezzel a prezentációval, amit a bizottság nyújt számunkra, és utána a képviselők reagálnak. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen. Csak egy rövid bevezetőt tartok arról, hogyan látjuk mi a cetát, és a kérdésekre szeretnék időt adni, mert nem akarom, nem akarok visszaélni az idejükkel Röviden elmondhatom, hogy az Európai Bizottság a legjobb megállapodást látja, amit az EU valaha kitárgyal, tehát kereskedelmi megállapodásokról van szó, vonatkozik ez a lehetőségek bővülésére, a vállalkozókra, a munkavállalókra nézve is, és több lehetőséget biztosít ez a növekedésre, a, műhely, a munkahely teremtésre is és ez egyik legprogresszívabb, korszerűbb kereskedi megállapodás ez, amit mindedig sikerült megtárgyalni, ami a piaci hozzáférést illeti, új lehetőségek nyílnak a megállapodás révén, és uh, itt van a vállalatok, a vállalkozások számára lehetőséget biztosítunk az áruforgalomban is, például a vámok leépítésével, de a megállapodás azt is tartalmazza, hogy a legérzékenyebb mezőgazdasági területeken van egyfajta védelem, és azt is tartalmazza, hogy az élelmiszerbiztonsági, termékbiztonsági előírásokat mindenképpen be kell tartani. A szolgáltatásoknál is új lehetőségek nyílnak meg, számos szolgáltatási területen, például a tengerészeti területen is, és megnyílik a kanadai piac a közbeszerzések területén is, valamennyi szintű közbeszerzésről van szó. Tehát el tudom mondani, hogy a piaci hozzáférés szempontjából ez csak egy néhány elem, amit hangsúlyoztam, de itt értékek is szerepelnek a megállapodásban, az egyezményben, és ez teljesen egybeesnek itt a központi értékek, ahogyan ezt itt például a fenntartható kereskedelemben, fenntartható fejlődésben, környezetvédelmi előírások, elvárások is jelen vannak. Itt mindenek előtt kötelező érvényű előírások vannak a környezeti területen, és kötelező előírások vannak az egyezmény más területen is, de a természetvédelem, a természetes erőforrások megőrzése is fontos szerepet kap. Aztán mitől progresszív még ez az egyezmény, a CETA olyan megállapodás például, amely teljesen veszi az EU megreformált megközelítését a befektetéseknél, ez teljes mértékben például a bíráskodásban figyelembe vesszük, teljes mértékben tartalmazza a befektetési területen a bíráskodást, mint mondtam, ez egy fontos dolog számunkra, Kanada teljes mértékben egyetért az EU-val ebben a megközelítésben, ez egy jó jelzés a multilaterális területen, mert ebbe az irányba akarunk haladni, szeretnénk megreformálni, megjavítani, továbbfejleszteni a vitarendezést globális szinten, a befektetések kérdésében, és hogy ebben a globális rendszerben Kanadával egy irányba mozgunk, az mindenképpen helyes. Az utolsó dolog, amit még felvetnék, hogy mitől progresszív ez az egyezmény, az az, hogy az egyezményben mindkét fél fenntartja a jogot, hogy meghatárol, hogy hogyan biztosítják a közérdekű szolgáltatásokat, vannak közös értékeink, szociális értékeink, Kanada és az EU itt számos területen megegyezik, itt arról van szó, hogy dióhéjben összefoglaltam, hogyan látjuk a CETA-t. Ez egy bonyolult ratifikációs folyamat a tanácson belül is, aztán a parlament elé kerül az egyezmény. Mi természetesen örülnénk annak, hogyha további kérdéseik vannak, hogyha tisztázáshoz hozzá tudunk járulni, és a mai napon is ezért jöttünk el. Remélem, hogy sikerül gyorsan egyetértésre jutni, a parlamentben is a leggyorsabb alkalmazást lehetővé tenni, és az egyezmény előnyeit élvezhessék a munkavállalóink és a cégeink egyaránt. Az utolsó pont a ratifikációs folyamatban azt gondolom, itt vannak aggályok, kételjek, sokan osztják ezeket, számos tagállamban találkozunk ezzel, ezek ezek például a közérdekű szolgáltatásokra, a befektetésekre, a környezetvédelemre vonatkoznak ezek az aggályok. Nyilvánvaló, hogy az EU-ban és a Kanadában is fontos, hogy ezekre egyértelmű, világos választ adjunk. A CETA egy ambíciózus, progresszív egyezmény és ha aggályok merülnek fel, akkor ezekre jó választ kell találnunk, erős válaszokat. Egy bilaterális, jogi rendszerű megoldást kínálunk, amit egy közös csúcson állapítottunk meg, és a közös értelmezés azt gondolom itt a legjobb módja ennek, hogy egyértelmű megoldásra törekedtünk itt. Remélem, hogy ezzel a bevezet kettőt sikerült sikeresen lezárnom, és várom a kérdéseiket. Ezzel tovább lépünk, Stice úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, Paska asszony, kedves kollégák, köszönöm a bevezetőt. A CETA-ról azt mondja, hogy a legkorszerűbb, legjobb kereskedelmi egyezmény, megállapodás, ami valaha megszületett az EU-ban. Aztán egy fenntarthatósági fejezet is lesz benne, és bizonyos kötelezettséget ró a, fe, fe, a szerződő felekre, de vannak itt nemzetközi megállapodások, Codex Alimentarius például, amit figyelembe kell venni. Itt vannak olyan rendelkezések a Codex Alimentariusban, amelyek alacsonyabb szintűek, amelyeket a mi rendeleteink tartalmaznak tehát nem titkolhatjuk el, hogy Kanada és az Európai Unió különböző véleményeket képvisel azzal kapcsolatban, például, hogy az élelmiszerbiztonságot, az egészségügyi standardokat, illetve a környezetvédelmet szervezi. És eltérően a bizottság véleményétől a CETA már most is befolyással van a munkánkra, az Európai Unió törvényeire. Mondok példákat, hármat erre Hát látjuk, hogy vannak viták, és persze Kanada azt tudjuk, hogy támogatja a fenntartható fejlődés számos élelmiszert is előállítanak, és persze exportra törekszenek, de számos európai állam, tagállam nem akarja ezt, és itt a képviselők része sem, de az Európai Bizottság a kereskedelmi egyezmény keretében itt, és hát persze az Egyesült Államokkal is előtárgyalunk, de az Európai Bizottság tehát itt végig azt a döntést vállalta, hogy génmanipulált manipulált élelmiszerek behozását is megengedjük, sőt a termelést itt az európai területen lehetővé tesszük számukra. Felhívnám a figyelmet az tiszta üzemanyag irányelv történetére. Ott is el kellett fogadni bizonyos kérdéseket. Ugye Kanada volt az, amelyik nagy nyomást gyakorolt ránk. Ők például exportálnak üzemanyagot, olyan üzemanyagot, amit olajhomokból állítanak elő. Itt az Európai Bizottság egy olyan javaslatot készített, olyan módszert készített, amely elfogadná, hogy nem látjuk a különbséget a tiszta és a nem tiszta nyersanyagok között, amikor beérkezik Európába. Tehát ha viszont, és hát ebben az ügyben például a bizottság engedett éppen Kanada kedvéért, hogy ők az olajhomokot használni tudják. Tehát ezzel némileg aláássák eh, ezt az irányelvet, aztán eh, rákkeltő anyagok, egészséget eh, károsító anyagok, endokrin diszruptorok is előfordulnak. Itt azért komoly véleménykülönbségek vannak Európai Unió és Kanada között. Mi egy a megelőzés mellett vagyunk, míg a Kanada kockázat alapú megközelítést alkalmazza. Tehát különböző módon járunk, állunk hozzá a témához. Azt gondolom, hogy valahogy ami megszületett eredményként, az inkább Kanada érdekeit tükrözi. Az Európai Bizottság itt tehát végül is megpróbálja a mi törvényeinket megkerülni, és a jogi szolgálatunk nem ért ezzel egyet. Baska hogy én három példát mondtam csak arra, hogy a, igenis az egyezmény kihat a sztenderdjeinkre, a szabványainkra, a törvényeinkre, még mielőtt aláírtuk volna a CETA-t. Mi történik majd akkor, hogyha a CETA hatályba lép? Hm, tovább romlik a helyzet? Vagyis világossá kell tenni, persze, hogy a kereskedelmi akadályokat leépítjük, ez egy fontos cél, de hát azért itt vannak a normáink, a szabványaink, a törvényeink élelmiszer, biztonság, környezetvédelem területén, és bizony számos szabvány esetében óriási különbségek vannak a kanadai és a mi véleményünk között. Egyszerűen feladjuk a szabványainkat, hogy jobban kereskedhessünk Természetesen a CETA-nak együtt kell működni, működnie, és hát kooperálnunk is kell, de nem szabad lehetővé tenni, hogy kényszerítsenek bennünket arra, hogy úgy ültessünk át dolgokat a gyakorlatban, hogy azt mi nem akarjuk. Látjuk tehát, hogy jelenleg a dolgok ebbe az irányba mutatnak, ez akár még romolhat is, ha további kereskedelmi, kereskedelmi megállapodásokat kötünk. Most például jó, javult valamit a helyzet a vitarendezésben, ezt én is belátom a korábbi eredeti javaslathoz képest, de azért a végén még mindig arról kell beszélnünk, hogy a befektetők, a külföldi befektetők olyan jogokat kapnak, amelyeket mások nem élveznek az Európai Unióban. Tehát egy olyan eszköz, amit a CETA majd tartalmaz, és a befektetők ezek után felléphetnek egy ország törvényeivel szemben, követeléseket támaszthatnak, és igenis tartani lehet attól, hogy egyes területeken fékező hatással lesznek. Ezek az én aggájaim, aztán három nagyon konkrét kérdésem is van még előadóként. Úgy gondolom, hogy gondoskodunk erről, mielőtt a CETA-ról szavazunk, a jogalkotói jogainkat meg kell őrizni. A 218. cikk 10. pontja az Európai Unió működését szabályozó szerződésben azt tartalmaz az Európai Parlamentet a nemzetközi megállapodásokról folyó tárgyalások során minden szakaszban tájékoztatni kell. Nagyon érzékeny anyagról tárgyalunk itt, és erre rámutat, hogy intézményközi megállapodás született a három európai intézmény között áprilisban, például a jobb jogalkotás volt a cél, olyan szabályokat kell elfogadni, e szerint, amelyek szerint az Európai Parlament tényleg megkapja a szükséges vizsgálati jogosultságokat nemzetközi megállapodásoknál is. Tehát nagyon konkrétan megkérdezem Báska azt, hogy mindjárt az elején öntől, biztosak lehetünk-e abban, hogy ez a garancia ténylegesen teljesül is, mielőtt a ceta szavazzunk. 218 per 10-es pont tényleg megkapja a szükséges információkat a parlament. A második pont egy CETA dokumentumban 20.3 20 alatt a következőt olvashatunk. Egy közös bizottságot kívánnak létrehozni, amely jogilag kötelező érvényű határozatokat fogadhat el. Ezek olyan jellegű döntések, amelyek előnyt élveznek az Európai Unió másodlagos joganyagával szemben. És tényleg az történhet? Most ez a kérdésem, hogy mindig, hogyha a tanács és a parlament, mint jogalkotó lép fel, ez mindig meg fog történni, mielőtt döntést hozunk a a közös bizottság nyilvánvalóan nem lehet fékfa ezen a területen, akkor, amikor arról beszélünk, hogy új törvényeket kívánunk elfogadni, hogyha nekünk van egy véleményünk, akkor azt meg kell tudni valósítani. A CETA 30. cikk második pontja azt tartalmazza, hogy ez a közös bizottság bizottság módosíthat mellékleteket és jegyzőkönyveket is, nem minden de néhányat. Például az egészségügyi és növényegészségügyi intézkedések területén ez megtörténhet, viszont tehát ez a parlamenti munkák egyik legfontosabb része, itt a szakbizottságban meg főleg, ezért az a kérdésem, hogy milyen kontroll jogosultságot szeretne itt az Európai Bizottság kapni, hogy az Európai Parlament ténylegesen folyamatosan megfelelő információkkal rendelkezzen, és bele tudjon szólni a módosításokba, a jegyzőkönyvek és mellékletek esetében, főleg olyan pontoknál, amelyek fontosak a mi jogalkotói munkánkban, itt a szakbizottságban is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most akkor következnek a szokásos felszólalók különböző csoportok részéről, frakciók részéről. Gambusz úrral kezdünk, EPP. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak is. Azt gondolom, hogy hasznos dolog volt, hogy a bizottság tájékoztatott bennünket. Elhangzott, hogy a cetát hat évvel ezelőtt kezdték, és három évvel ezelőtt fejezték be, e, ezt követően kezdte el a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság feldolgozni a témát, és négy hónappal ezt követően érdeklődött a Környezetvédelmi Bizottság. A Privatizará recursos. Y el acuerdo en su página 3 ya afirma que las provisiones... A harmadik oldalom az van, hogy a felek fenntartják a jogot arra, hogy a saját területükön eh, szabályokat hozzanak eh, a biztonsági, eh, egészségügyi kérdésekben, és mindezt úgy teszik, hogy nem ássák alá saját mozgásszabadságukat. Aztán az első, a vízről is szó, tehát itt eh, eh, az áru jellegét vizsgáljuk a víznek. Itt a legkülönbözőbb területek kerülnek szóba, szabályozási területek, medencék, folyóvizek, stb. Ezt, egyszerűen ez nem áru, és ezért megfelelő védelmet kell tudni biztosítani. Úgy gondolom, hogy hálásak lehetünk ezért a vitáért, mert szükség van rá. És elmondhatjuk azt, hogy végig kell gondolni valójában, hogy igennel vagy nemmel szavazunk. Világosan kell látnunk, hogy valamikor véget kell érni ennek a történetnek, és lehetőleg belátható időn belül. Alaposan végig kell gondolni, hogy ebben a formában ezt támogatni tudjuk-e, vagy nem. De azt gondolom, hogy a szükséges időt rá kell szánni a vitára, mint más szavazásoknál most is. Világos véleményt kell alkotnunk, és pozíciót, és pozitívan kell hozzáállnunk ezen megállapodáshoz. Kicsoda. Köszönöm, és én szeretném megköszönni a bizottságnak, hogy eljött és hajlandó válaszolni a kérdéseinkre, és eh, hát ahogy tetszik vagy nem tetszik, nagyon sok érve elhangzott mellette és ellene, alaposan meg kell vizsgálni ezeket a, a, ezt a nemzetközi megállapodást. Az átláthatóság nem csak ebben a megállapodásban fontos, hanem az összes többi megállapodás szempontjából is. A nemzetközi megállapodásoknak, kereskedelmi megállapodásoknak eh, természetesen oda kell figyelni az emberi jogokra, de a környezeti jogokra is. Eh, éppen ezért most eh, én eh, néhány kérdést tennék fel az Európai Bizottságnak ebben a témában, és eh, leginkább a környezetvédelmi intézkedések értékére kérdeznék rá amikor a CETA környezetvédelmi rendelkezéseiről van szó, akkor azok alapvetően arra vállalnak kötelezettséget, hogy a védelem jelenlegi szintjét megtartják. Amennyiben ez lesz az aranystandardja a következő vagy a jövőbeni megállapodásoknak, akkor miért nem lép túl a már most létező kötelezettségvállalásokon? E, talán a bizottság elmagyarázhatná mindezt. Mondok egy példát, Kanada egy nagy olajexportőr, és e, Eh, leginkább eh, a serious environmental impact. Olajhomokból termeli ki ezt az olajat. Eh, szeretnénk tudni, hogy a CETA az bátorítaná az olajimportot egy környezetileg kétesebb forrásból, illetve vannak-e védintézkedések vagy óvintézkedések. Aztán a beruházás védelmi vitarendezés, ott a CETA-ban ez létezik, mint problémamegoldási rendszer, környezetvédelmi problémákat azonban nem lehet ilyen módon megoldani. E, a környezetvédelmi e, rendelkezések e, azok hogyan lesznek betartva. Aztán van még egy kérdés, amely az élelmiszerre, élelmiszer biztonságra vonatkozik. Ezt azért kérdezem, mert az EU és Kanada a takarmány és élelmiszerügyekben nagyon más megközelítést követnek, különös tekintettel az ellenőrzések, illetve címkézések, peszticidek, nyomonkövetés, klónozott állatok, stb. vonatkozásában és mi úgy gondoljuk, hogy lehet a jövőben kockázat, hogyha ekvivalensként fogadjuk el ezeket a javaslatokat, illetve ezeket a módszereket, hogyan működne az elővigyázatossági elv, illetve az EU elve, hogy farm to fork, azok hogyan valósulnak meg, tehát a, gazdák tól a tányérig elfogyan valósul meg, illetve Eh, hogyan lehet eh, adott esetben eh, megváltoztatni a CETA-t, különös tekintettel az ENVI területeken, állat- és növényegészségügyi területeken, illetve amennyiben az ekvivalencia annexet megváltoztatják ezen témákban, akkor arról az, abba az ENVI szakbizottság milyen mértékben, hogyan lesz bevonva. Köszönöm. Now, Miss Gerling for VCR. Görling asszony ECR részéről. Köszönöm, eh, elnök eh, úr. Én eh, nagyon sokat most nem fogok mondani, mert én úgy látom, hogy nagyon sokat lehet beszélni erről a témáról, ahogy a raportőr azt meg is tette, és a múlt héten elküldött feljegyzését azt elolvastam, ami nagyjából egybevág azzal, amit ma mondott, és én egyáltalán nem tudom, azt, hogy ez mennyire releváns addig, amíg el nem döntjük azt, hogy egyáltalán véleményt adhatunk-e be ehhez az anyaghoz, vagy csak igennel vagy nemmel szavazhatunk. Ellenkező esetben az egész, illetve ebben az esetben nyilván ez időpocsékolás lesz. A mi frakciónk az támogatja a CETÁT, elismerjük azt a munkát, ami ebben a megállapodásba belement, és azt is látjuk, hogy milyen támadások érik ezt a megállapodást a parlament részéről, illetve más oldalakról is, és most, hogy már-már megállapodás közelében vagyunk, azt gondolom, hogy kockáztatjuk a jó hírünket is, hogy egyáltalán képesek vagyunk-e ilyen megállapodások létrehozására. Ráadásul az egész nagyon sokáig tart, és különösen most a Brexitre tekintettel szomorú látni azt, hogy az EU legitim partnerekkel, az értékeinket osztó partnerekkel sem képes megállapodást aláírni. Én el sem tudok képzelni jobb partnert, mint Kanada, aki jobban beleillik a mi értékvilágunkba, és mégis vannak támadások. E, tudjuk, hogy a GMO-kkal valóban van probléma. Vannak emberek, akik nem akarnak ilyet fogyasztani. Én úgy látom, hogy a GMO e, részben nincsen Európát érő fenyegetés, és e, sokan hisztérikus ellenkezésben merülnek ki, illetve abban merül ki a tevékenységük, és hogyha a raportőrnek a, raportőrnek a logikáját végigvisszük, az azt jelenti, hogy soha senkivel nem fogunk kereskedelmi megállapodást aláírni, mert nem lehet garantálni azokat a dolgokat, amiket ő kér. Abszolút nem tudom támogatni ezt az álláspontot, és nagyon nehezen látom azt, hogy a jövőben tudnánk egy hasonló álláspontot támogatni, mint a raportőré. Köszönöm. Az ALDE részéről jöttem, aki az Puhun suomen kieltä. Kiitoksia. Köszönöm szépen. Komission edustajille kiitokset tästä esittelystä. Köszönöm elnök úr. Megköszönöm a bizottságnak ezt a prezentációt, ezt az összefoglalót. Én nem vagyok a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságnak a tagja, úgyhogy engem érdekelne még további információ azzal kapcsolatban, hogy ez a megállapodás hogyan lehet a, hogyan lehetséges, hogy ez a legjobb kereskedelmi megállapodás, amit eddig tárgyaltak le? Hogyha Például az élelmiszerbiztonságra gondolunk, a környezetvédelemre, vagy adott esetben a munkatársak jogaira, akkor konkrét példákat szeretnék hallani, nem üres szavakat, mert mi vagyunk azok, akiknek ki kell menniük az emberek elé és elmagyarázni, hogy mitől lesz jobb a munkavállalóknak, mitől lesz magasabb szintű az élelmiszerbiztonság, illetőleg, hogy a környezetvédelem hogyan javul ezáltal. És egy plusz kérdés még részemről. Azt mondta az imént, hogy ez a megállapodás a legérzékenyebb agrártermékeket megvédi. Melyek ezek, és hogyan védjük meg őket? Ez a következő kérdésem. A harmadik kérdés a befektetés védelem. Értem én azt persze, hogy védeni kell a befektetőket, de hogyan történik ez meg? Illetőleg hogyan érinti ez a környezetet, a munkavállalókat? Őket hogyan védjük meg? És a közegészségügyet, a népegészségügyet hogyan tudjuk megvédeni. Ebben az összefüggésben azt szeretném még megkérdezni, ez az új bíráskodás, választott bíráskodás az EU kezdeményezésére került be a szövegbe, vagy kanadai kezdeményezés volt -e ez? ki kezdeményezte, hogy ez ebben a formában bekerüljön a megállapodásba. Miért kell egyébként egy ilyen rendszer, egy ilyen befektetésvédelmi bíráskodás? Mert én úgy értem, hogy valamennyi EU tagállamnak megvan egy jogállami saját rendszere, és Kanadának is megvan a maga jogállami rendszere. Mindenhol jogállamiság működik. Ezek után miért van szükség egy ilyen rendszerre. Miért kell ezt egyáltalán létrehozni a vitarendezésben, hiszen az EU tagállamok szuverenitásába avatkoznak bele? Az utolsó kérdés ezek után, hogyha egy vállalat az egészségügyi sztenderdeket, szabványokat vagy egyéb normákat nem tart be, akkor mi történik? Akkor ilyen ügyek is, akár a befektetésvédelemmel foglalkozó bíróságok elé kerülnek, vagy marad ez nemzetállami hatáskör? Világos válaszokat várok, és ha nincs idő, akkor írásban kérem őket. Very much. And now for e, Most a GUE nevében Miner asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A most érkeztem az Intából, és a témával um, foglalkozunk, persze az Intel halasztott ezt az egészet egy héttel, azért, hogy még a jogi szolgálat véleményét meghallgathassuk uh, arról, hogy pontosan mi, mi is a az értelmezése ennek a fajta nyilatkozatnak. Tehát nagyon-nagyon bonyolult az egész, és elég szomorú, hogy a bíróság nem tudott egy kicsit felvilágosítani bennünket a témában, de hát mindegy, ez egy zárójeles megjegyzés. Az EMPO, az AFET, az összes többi szakbizottság, amely ezzel foglalkozik, nagyon nehéz helyzetben van, mert annyira kevés az átláthatóság, annyira kevés az input, és a lakosság, az emberek sem tudják a véleményüket elmondani, nem kapnak elég információt. 455 szervezet kérte a CETA elutasítását. Ez, ez azért elég nagy szám, és úgy néz ki, hogy azért mégiscsak úgy érzik az emberek, hogy nem konzultálnak velük, nem kapnak elég információt, nem kérik ki az ő véleményüket, közben pedig az ő életüket érinti a meghozandó döntés. Görling asszony, korábban azt mondta, hogy az Európai Unió nem képes jó megállapodásokat kötni. Hát de képes akkor, hogyha az Európai Parlament elvégzi a munkáját, a feladatát. Ez a mi feladatunk, hogy a végrehajtást ellenőrizzük, és pontosan tudnunk kell, hogy egy ilyen nagy volumenű megállapodásnak mi lesz a hatása. Rengeteg következménnyel és hatással jár egy ilyen megállapodás, tehát erről kell tájékozódnunk, és ugye a közös bizottság, a Joint Committee döntéseivel kapcsolatban is tájékozódnunk kell, és nagyon fontos erről beszélni, mert komoly nyomás nehezedik most mindenkire, hiszen előfordulhat az, hogy demokratikusan meghozott környezetvédelmi jogszabályok kérdőjeleződnek meg nem vagyok benne biztos, hogy pontosan ezt akartuk elérni, és hogy sikerült az összes problémát megoldani, amiről az ISDS szólt, amit jeltem aki asszony is említett. Ugye ez a módban már felmerült, a módban már felmerültek hasonló problémák, nem biztos, hogy a jó megoldást értük el. Tehát vannak a tagállamokban meglévő rendszerek, amelyek eddig úgy, ahogy teljesítették a feladatukat, de például az élelmiszerbiztonság is egy olyan terület, amire nagyon oda kell figyelni, a növekedési hormonoktól kezdve a GMO-kon át az összes többi szempontig. Tehát ez mind-mind komoly kérdőjelet jelent a CETA megállapodással kapcsolatban, a garanciákkal kapcsolatban. Tehát itt van szükség tanulmányokra, kutatásokra, hiszen ennek lehetséges közegészségügyi hatásai vannak. Ráadásul a CETA a szolgáltatásokra is kiterjed, például az egészségügyi szolgáltatásokra, a fogászati szolgáltatásokra, az orvosi ellátásra, tehát mindig garantálni kell azt, hogy pontosan tudjuk, hogy miről van szó, tehát hogy miben is ugrunk bele ennek a megállapodásnak a megkötésével. Persze a kereskedelmi megállapodások megkötése jó, hogyha az, hogy ösztönözzük a kereskedelmet, erősítjük ezt, növeljük a volument, ez, ez pozitív lehet, de a probléma az az, hogy nem biztos, hogy mindig a környezet védelem szempontjait tartjuk tiszteletben, és fair játékszabályokat kell alkalmazni, a fogyasztók érdekeit is figyelembe véve. Nekem úgy tűnik, hogy mi most egyelőre lefelé gyakorlunk nyomást, ahelyett, hogy úgymond a feladathoz emelkednénk föl, és ami pedig a termelőket illeti, nyilván a minőség az egy komoly szempont, egy komoly kritérium, ami az értékesítésre is hatással van. Én Örülök a, ennek a véleménynek általánosságban. Köszönöm, elnök úr. Now for the INF, e Miss uh, Godin. Goding uh, asszony következik az ENF képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. A CETA-ról folytatott vita azt hiszem kiváló lehetőség arra, hogy mutassa az Európai Parlament hasznosságát, illetve haszontalanságát, felesleges voltát. Uh, megköszönöm az információkat a vegyes bizottság tulajdonképpen minden hatalommal rendelkezik, nem csak a mellékleteket módosíthatja, hanem az egész szöveget, a jogszabályokat is, anélkül, hogy az Európai Parlament ebben részt venne. A mellékletek közben életbevágóak, mert a, rovar, a növény és növényvédőszerek felhasználására vonatkoznak, a takarmány összetételére, bármilyen fajta szempont felmerülhet ezekben, és közben itt ülnek a demokratikusan megválasztott képviselők, akiknek nem lesz ebbe beleszólása. A bizottság dolgozik, átláthatóság nélkül kiskörben tárgyal, ellenőrzés nélkül és szembenállás nélkül legalább a delegált aktusokat lehetne megvalósítani, ahol az Európai Parlamentnek elméletben lehetséges kontrollja van, de a bizottság még a, még a látszatot sem kívánja fenntartani, hogy legalább ezeket alkalmazná. E, sőt, hogy legalább a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményt alkothasson, e, nyilván ezt se venné figyelembe a bizottság, de legalább ezt meg lehetne, de ugyanúgy valószínűleg figyelmen kívül hagynák, ahogy a, a transatlanti szerződésre vonatkozóan is megtették. Közben olyan szempontokról van szó, amelyek az európai állampolgárok hétköznapjait érintik. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy a CETA az a lehetséges legjobb megállapodás. Hát akkor én kérdezem, hogy vajon ez a lehető legjobb helyzet, az a legjobb helyzet, hogyha az európai parlamenti képviselőkkel senki nem konzultál? Thank you very much. And now Mr. Lise. Lise úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy mondatot az eljárásról engedjenek meg. Hogyha most egy kicsit az idő szorításába kerültünk itt a kérdésben, hogy milyen gyorsan szülessen meg a véleményünk, ez azért a mi ügyünk. Más szakbizottságok korábban jelentkeztek, több idejük volt, hogy a véleményeket elkészítsék, megbeszéljék, nem másra kenjük ezt, ez a Környezetvédelmi Bizottság ügye. Általában, ami a vitákat illeti, például, amit odahaza folytatok a választóimmal, hát megfordult a közvélemény. Hat héttel ezelőttig nagyon bírálták a CETA-t, de hát időközben összességében elmondhatjuk, hogy támogatást élvezi, és hát sokan nem értik, hogy az Európai Unió egy kis része, például a Vallon Parlament konkrétan elakaszthatta ezt az eljárást, az, ez az egyik oka annak, hogy most a megállapodásban nem meglelhető okok miatt nem szabadna nekünk ezt még elmélyíteni. Szerintem ez egy jó megállapodás. Tisztán sikerült szabályozni egy sor konkrét pontot, a hormonkezelt hús ügyét. A Kanada elmondta, hogy hormonkezelt húst nem kíván szállítani az Európai Unióba aztán, hogyha egyes kollégák véleménye szerint nem sikerült minden száz százalékig szabályozni, akkor fel kell vetni, hogy mi van a CETA nélkül. Ha elutasítjuk, akkor még mindig nem szabályoztunk semmit, a vita tovább folyik, ezért aztán nem jelent ez előnyt mondjuk az olajhomok esetében, ha miatt elutasítjuk a CETA-t, a vita ettől nincs megoldva, lennek más testületek, ahol megint csak ezzel szembesülnénk amikor a német szociáldemokraták Gabriel miniszteren keresztül, meg a külügyminiszter, vagy hát a német államfő, és el, a jövőbeli német államfő is elmondta, hogy a CETA az jó megállapodás, a TTIP rossz megállapodás, egy kicsit elakadtam, mert hát utána kellett járnom mert ugye a TTIP az úgyis jegelve van most, hogy ez valamikor hogyan születik meg, azt még nem tudjuk, hogy a CETA az egy jó megállapodás, az világossá vált, amikor beszéltem a kanadai nagykövettel. Ő rámutatott arra, hogy a kanadaiak sok mindenről lemondtak. Az amerikaiak már érgesek voltak a kanadaiakra egyébként, mert, mert sok engedményt tettek a kanadaiak, amit az USA nem akart nekünk megtenni. Tehát ez tényleg jó példa lenne, amire építhetünk Egyszerűen azért, mert Kanada fél a túlzott függőségtől az Egyesült Államokkal szemben. Ugye balra és jobbra tenger van, meg óceán, fönt meg lent Egyesült Államok. Tehát ezért ők készek voltak kompromisszumkésznek mutatkozni. Tehát ne csináljunk úgy, mint hogyha Kanada végül is a saját akaratát érvényesítette volna. Nem fordítva van ez Európa érvényesítette az akaratát. A következő kérdés meg tényleg az, kivel akarunk mi megállapodást kötni, ha nem Kanadával. Egy liberális ország, egy baloldali liberális vezetésű ország pillanatnyilag eh, szerintem tényleg kereskedelmi megállapodások mellett kell letennünk a garast, mert ettől jobban fogunk élni Európában, és tényleg nem engedhetjük meg azt a luxust magunknak, hogy gazdasági impulzusokat figyelmen kívül hagyjunk. Európa számos országban van bőven gazdasági probléma, és itt segíthet a szabad kereskedelem. És szerintem sok mindent elértünk, ami a fogyasztóvédelmi sztenderdjeinket és más sztenderdjeinket illeti. Aztán még egy dolog, a zöldekhez fordulnék most ha itt hallgatom a hozzászólókat, akkor Stász úrat támogatják balról és jobb oldalról is, egészen a széléről, hogy a zöldek ebben a társaságban jól érzik a magukat, azt döntsék el maguk. Tehát abban bízom, hogy a pro-európai erők a progresszív megállapodás mellé állnak, és igenis ez nagyon jól figyelembe veszi a fogyasztóvédelmet ez a megállapodás. Köszönöm szépen! Forenza Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Megköszönöm ezt a beszámolót a bizottságnak. Hát engedjék meg nekem, hogy azért az, hogy önök úgy definiálták a CETÁT, mint a lehetséges legjobb meglévő kereskedelmi megállapodást, ez azért az éveleményem szerint eléggé érthetetlen. Annak nagyon örülünk, hogy legalább megvitathatjuk ezt a témát a bizottság jelenlétében. Aggódtunk emiatt, hogy lesz erre lehetőség, és hogy a parlament kifejezheti -e a véleményét a CETA-val kapcsolatban. Környezetvédelem, energia, közegészségügy, ezek mind-mind olyan témák, van még rengeteg más is, amelyek bennünket aggasztanak a CETA-val kapcsolatban. Nagyon sajnáljuk azt a tényt, hogy az Európai Parlament a CETA-ról folytatott vitát ilyen sietségben kell, hogy megtartsa. És sajnos nem vitatjuk meg elegendően a kockázatait ennek a megállapodásnak, és a mi javaslatunk például a bíróság az Európai Bíróság esetében nem talált meghallgatásra, ezt sajnáljuk. Visszatérnék a lényegi pontokra, amelyekkel kapcsolatban szeretném, hogyha egy picit jobban felvilágosítana az Európai Bizottság. Tudjuk, hogy a lényeg, tehát ugye minden kereskedelmi megállapodás esetében nem csak arról van szó, hogy a tarifákat, a tarifális akadályokat bontsuk le a kereskedelem előtt, hanem a nem tarifális akadályokat is bontsuk le. Ugye ez gyakorlatilag a standardokat jelenti, elég kényes kérdésekben is, környezetvédelmi és egészségügyi kérdésekben is. Tehát ez az én három kérdésem. Az első az az, hogy ugye az éghajlatváltozás a sürgős, határozott fellépést igényel nemzetközi szinten. A CETA nem foglalkozik ezekkel a környezetvédelmi aggályokkal megfelelő mértékben, pedig ebben az évszázadban ezek a legfontosabbak. A preambulum bekezdésben nem hivatkoznak a Párizsi szerződésre, az üvegházhatást okozó gázok csökkentésére sem. A 42-es cikk szól ugye a, kereskedő, a környezetvédelmi szempontokról, és itt az egyetlen egy említése ezeknek a szempontoknak az egész megállapodásban. A 22-es és 24-es fejezetben a ami a fejlődésről szó, gyakorlatilag olyan megfogalmazást tartalmaz, amely nem kötelező érvényű. A befektetések esetében a szabálysértések esetén van mechanizmus, de a környezetvédelmi szabályok megsértése esetében semmilyen jogorvoslati mechanizmus nincs, pedig a mi környezetvédelmi politikánknak ez kellene, hogy legyen az alapja. Ami az energiaügyi kérdéseket illeti, szeretnék kér- választ kapni erre a kérdésre, hogy a CETA ugye az olaj és a gázon kívül tartalmaz-e még mást? Tehát, hogy az, az olajat és gázt is ugye importálni lehet, és ugyanez a kérdés, jogszabályi harmonizáció történik, de lefelé, tehát kevésbé szigorúbb normák irányában. Az Európai Uniónak szigorúbb normái voltak. Van eh, Európai Uniós irányelv az üzemanyagok minőségére vonatkozóan, és a foszilis üzemanyagok felhasználására vonatkozóan is, és hogyha ezekből engedünk, akkor ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy szembe megyünk a célkitűzéseinkkel, az Európai Uniós célkitűzéseinkkel. A CETA és a gmo -ok témája, illetve a címkézés témájával zárom. Kanadában nem szükséges feltüntetni egy élelmiszeren, hogy GMO-kat tartalmaz, az Európai Unióban pedig kötelező a címkézés, hogyha 0,9%-nál több mennyiségben tartalmaz GMO-t egy élelmiszer. A Kanada az Európai Uniót még a WTO-ban is elé, előcitelta a jogszabályai miatt. Az Európai Uniós GMO-kra vonatkozó jogszabályok azt célozzák, hogy az állampolgárok egészségét megvédjük, de hogyha ezekből engedünk, akkor ez azt jelenti, hogy nem csak a humán egészségügyi szempontok, hanem az állategészségügyi szempontok és normák is gyengülnek. Ezzel zárom a hozzászólásomat, és minek kollégámat kell, hogy helyettesítsen, mert el kellett eh, hogy menjen. Reméljük, hogy ez a szakbizottság figyelembe veszi az összes aggályunkat az Intaszakbizottságban is. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Grösztet asszony. Köszönöm, elnök úr, és megpróbálok összefogott lenni. Az, amikor olvastuk ezt a jelentést, illetve ezt a megállapodást, akkor azért az látszik, hogy nem az a madári esztő, ami ennek sokan leírják, és eh, szerintem nagyon sok minden jó irányba megy ebben a megállapodásban. 8-as eh, eh, cikk 9-es pont D része az meghagyja a jogot, hogy teljes szabadsággal szabályozzanak a felek a területeken, a közpolitika területein, ilyen például a közegészségügy, a környezetvédelem, a biztonság, társadalombiztosítás, fogyasztóvédelem. Minden tagállamnak a szuverén joga, tehát bocsánat, minden félnek a szuverén joga, hogy szabályozzon, eh, ami azt is jelenti, hogy eh, adott esetben eh, beavatkozzanak egy beruházásba, illetve a beruházók jogaiba, hogyha ez ellen megy. Én érteklődéssel hallottam azt, hogy az egészségügyi eszközök hogyan kerülnek a piacra, e, illetve a szabadalmak, különös tekintettel a gyógyszerészeti szabadalmak hogyan valósulnak meg. Közös e, kutatási területeken pedig szeretném tudni, hogy e, a bizottság szerint az gyógyász, gyógyszerészeti hatóságnak hogyan befolyásolja a munkáját ez a megállapodás, annak fejlődését, ami pedig a gyógyszereknek a jogi védelmét illeti, a bizottság mit gondol, hogy a 20. cikk különböző pontjaiban, különböző pontjainak milyen hatása van az egyes termékekre, a bizottság adott esetben úgy tudom, hogy azt mondta korábban, hogy minimális hatással vannak. Köszönöm. Balco úr következik. Elnök úr, köszönöm a szót. A felszólásomat röviden egy reagálással kell kezdeni. Eddig a bizottságban eddig mindig szakmai alapú, vagy legfeljebb ideológiai viták folytak. Líze úr most először pártpolitikai megbélyegzés irányába vitte ezt a vitát amikor arról beszél, hogy felelősségre vonja a zöldeket, hogy ők vajon milyen minőstésű pártokkal képviselőkkel vannak azonos véleményen. ez egészen abszurd én is tehetnék az epp re ilyen megjegyzést de nem teszek. egy kérdést szeretnék föltenni. úgy látjuk hogy a ttip ahogy elhangzott jegelve van E, mi van akkor ha a ttip nem valósul meg és az egyesült államok központú globális cégek a maguk kanadai leányvállalatain keresztül vagy ilyeneket létrehoznak a ceta útján tudják mindazt érvényesteni amit a ttip gy nem ad meg nekik. és akkor már nem arról van szó hogy nem olyan nagy a kereskedelmi forgalmunk kanadával ez nem is annyira lényeges kérdés egyetértek azzal ahogy az epp első felszólalója is elhangzott hogy részletes elemzés vitára van szükség és az is világos hogy egy alaphozzáállásunk már kialakult. ő elmondta pozitvan kell hozzáállni a szerződés megkötéséhez. én is azt hiszem hogy további információkra szükség van én is pozitvan állok hozzá mihez? az európai uniós környezetvédelmi élelmiszerbiztonsági sztenderdek megvédéséhez én ezen állok pozitvan valamint a tagállami indokolt szuverenitás fenntartásához. ez alatt azt értem ha egy választott kormány élelmiszerbiztonsági környezetvédelmi termőföldvédelmi okokból képviseli azt amivel felhatalmazták ezzel úgy gondolja egy globális cég hogy kárt okoz akkor fordulhat ehhez a különleges brósághoz vagyis a ceta ezeket a globális cégeket a szuverén államok rangjára emeli. és még egy utolsó megjegyzés volt egy ilyen ksérlet ha valaki emlékszik rá annak idején az oecd keretein belül a multilaterális befektetési megállapodás erre törekedtek ezt akkor nem sikerült megkötni multilaterálisan most úgy tűnik hogy ugyanezt egyedi megállapodásokban sikerül majd elérni, vagy reméljük, hogy sikerül megakadályozni. Köszönöm szépen. Thank you very much. Miss Konechna. Köszönöm, Konechna. Köszönöm szépen, elnök úr. Számos kritikus pontot már előtte megemlítettek, amiről is azt gondolom kritikus. Itt a környezetvédelem nem tisztázott kérdései merülnek fel elsősorban mindennek előtt a, az választott bíráskodás, a közbeszerzések ügye, ez azért komolyan befolyásolja a kormányok lehetőségeit a környezetvédelem területén vagy például a zöld megbízások kiadását is befolyásolja ez, ha el akarjuk érni a környezeti célokat. Az az érzésem, hogy ez a megállapodás, ahogyan kitárgyalta ezt az Európai Bizottság, némileg szembe megy azzal, amit mi már sok év óta igyekszünk elérni. Hogyha a kormányok nem kapnak lehetőséget arra, hogy szabadon szabályozzák azt, amit szeretnének, akkor komoly nehézségeink lesznek, és ez szembe megy azzal, amit mi sok éve dolgozunk. Amit a CETA tartalmaz, az a környezeti jogunkat veszélyezteti. Persze van egy fejezet a fenntartható fejlődésről, de hát ez csak szavak, véleményem szerint ezeket nem lehet majd kikényszeríteni a valóságban. Ami számomra viszont meglepő, az az, hogy mi hogyan kezeli a CETA a vizet. Úgy kezeli, mintha ez sima kereskedelmi áru vagy szolgáltatás lenne, mint bármi más. Viszont nem erről van szó. A víz egy alapjog, ez nehezen vitatható, és a vízhez való hozzáférés, a tiszta vízhez való hozzáférés egy alapvető, kulcsfontosságú jog. Ez nagyon fontos a polgáraink számára. Én nem tudom elképzelni, hogy mit kell ezen még tovább tárgyalni. Önök azt mondták, hogy gazdaságilag ez előnyös, de hát az önök gazdasági ellenzései is azt mondják végül is, hogy század százaléknyi gazdasági erőny érthető el, érhető el ezzel. Mondják ki nyíltan, hogy a teljes liberalizációról beszélünk, semmi más nem a cél. Csak a liberalizáció. Például a környezet, az élelmiszerbiztonság, ezek olyan ügyek, mm, amiket kár lenne megemlíteni itt, nem erről szól ez az önök számára. Ez így elfogadhatatlan. Köszönöm. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, er is al eh, heel... Köszönöm szépen. Sok minden elhangzott már, elnök úr. Én a CETA híre vagyok, el kell, hogy mondjam. Hát ha Kanadával nem tudok megállapodni, akkor kivel akarunk megállapodni? De François Kostetre hivatkoznék, mert ő is erről beszélt, hogy például a 8. cikk, a 9. vagy a 19. cikk kerül szóba, Hát bizony, itt a pozitív hozzáállás mellett is vannak kérdéseim. Hollandiában van egy kritikus jelentés, amely mindenek azért problém, találja problémásnak ezt, mert vannak tarifális intézkedések, vagy nem tarifális intézkedések. Itt a CETA, vagy konkrétan Kanada esetében azt mondjuk, hogy a szabványokat, normákat kölcsönösen elismerjük, a szöveg szerint, de hát azért mi történik akkor, ha nem egyenlőek a játékszabályok? Én például a hollandiai gazdák esetében nagyon kritikus vagyok. Vannak szektorok, amelyek hátrányos helyzetbe kerülnek, akkor azt kell megvizsgálni, mit tudunk ott tenni. És amit most elmondtak a 8-as, 9-es és 19-es cikk esetében, tehát az első pont alatt Gondoskodnia kell a bizottságnak arról, hogy egyenlő szabályok vonatkoznak mindenkit. Ez egy nagyon konkrét kérdés részemről. Ha erre pozitívan tudnak válaszolni, akkor én elégedett leszek. Akik pedig kritikusak, azoknak a következőket tudom mondani. Számos gazda az országomban, hazámban panaszkodik a szabályokra, a sok európai szabályra, és amely ezek a szabályok nemzetközi Európa területen még nem véglegesek. Szerintem foglalkozunk azon, hogy egyszerűsítsük a szabályokat. Köszönöm szépen. Szerintem most lehetőséget adunk a bizottságnak arra, hogy erre a sok kérdésre válaszoljon. Szem, arra emlékeztetnék még, hogy hát még nagyjából 10 percünk van tolmácsolással, utána már tolmácsolás nélkül kell boldogulnunk. Parancsoljanak. Köszönöm, nagyon sok kérdés eh, elhangzott, és akkor megpróbálom őket csoportosítani és eh, megválaszolni. Talán kezdenék azzal, hogy többen rákérdeztek a közös bizottság, a Joint Committee hatásköreire, hogy mit tehet és mit nem tehet. Először is érdemes tisztázni, hogy eh, ez a bizottság a felekből áll, tehát nem egy külső független bizottság, tehát EU és kanadai felekből áll, vagyis csak olyan döntéseket hozhat, amelyben mind a két fél beleegyezik. Ahhoz, hogy az Európai Unió döntést hozzon a közös bizottságban, ez csak akkor törülhet, kerülhet, vagy fordulhat elő, hogyha a, a tanács a megfelelő eljárásban maga között megállapodik. E, a CETA-t önmagában a Joint Committee az nem módosíthatja, bizonyos annexeket, függelékeket módosíthat, a CETA főszövegének a módosításához az egész folyamatot kell megnyitni újra, amiben részt vesz a tanács és a parlament a Joint Committee bizonyos függelékeket valóban, valóban megváltoztathat, beleértve bizonyos egészségügyi, állat- és növényegészségügyi dolgokat. Ugyanakkor az ekvivalenciáról szóló döntéseket úgy hozhatja csak meg, hogy figyelembe veszi az EU szabályozási eljárásait, nem lehet megkerülni, nincs derogáció ez egyben azt is jelenti, hogy az elővigyázatossági elvet figyelembe kell vennie, és figyelembe kell vennie azokat a szabályokat, amelyek az MRL-re, a peszticid értékekre vonatkoznak. Ezt ugyanis a Joint Committee nem tudja megváltoztatni, mert a peszticid értékeket az összes importra határozták meg, tehát konkrétan egy ország vonatkozásában azok nem megváltoztathatóak. Ezt érdemes itt elmondani. Ami az ekvivalencia döntéseket illeti, nos, ez megint csak egy alapos vizsgálat után lehetséges tehát mondjuk egy egészségügyi, növényegészségügyi eh, intézkedés az egyenlő védelmet ad-e, vagy ekvivalens védelmet ad-e, eh, és amikor ez az elemzés megtörténik, akkor a döntés az EU eljárásnak megfelelően történik, tehát egy bizottsági határozattal, amit megint csak az illetékes szakbizottság megvizsgál, és csak ezt követően születik a döntés a Joint Committee-ben. Én itt most az EU eljárásokról beszélek, a kanadai eljárások, azok nyilván rájuk tartoznak, nekik saját eljárásaik vannak. A CETA-ban nincs semmi, ami megváltoztathat biztonsági vagy termékstandardokat, legyen szó GMO-król, vagy hormonpromóterekről, semmi eh, nem változtathatja meg azokat a szabályokat, amelyek a külföldi termékekre vonatkoznak, beleértve a kanadai termékeket. Ami pedig a kvótákat, vám kedvezményeket illet, amelyek, illeti, amelyek a CETA-ban Kanadának fel vannak ajánlva. Kanadai termékek, amelyek ezen keretek között jönnek be az Európai Unióba, szintén meg kell, hogy feleljenek biztonsági eh, előírásoknak, tehát nem lehet megkerülni ezeket az előírásokat. Ez nem csak a megállapodásban szerepel, hanem gyakorlatilag a közös értelmező nyilatkozatban is, amelynek jogi értéke van, és amely a 31-es cikk értelmében kötele, a Bécsi Egyezmény 31. cikke értelmében kötelező, és ez az eszköz, ez az instrumentum szintén nagyon pontosan tartalmaz referenciákat a CETA szövegére, ha nem is pontosakat, de minden cikket felidéz, amelyek például az élelmiszerbiztonsággal foglalkoznak. Ami az elővigyázatossági elvet illeti, ez az EU szerződésekben szerepel, az a CETA-ban semmi nem változtathatja meg a szerződést. Amennyiben egy szerződés ben pedig nincs mondjuk ott egy olyan szó, hogy, vagy az EU szerződésben nincs, nincs, nincs egy olyan szó, hogy, hogy, hogy elővigyázatosság jelv, akkor a nemzeti jogszabályok lépnek be, ugyanez igaz egyébként a GMO-kra is. Ami pedig a környezeti védelmet illeti, a kereskedelmi és munkaügyi szabályok vonatkozásában ezek a kötelezettségvállalások, ezek kötelező erejűek, tehát a, a feleket el lehet számoltatni azokért a kötelezettségek, vállalásokért, amelyeket tettek. E, tehát például munkaügyi kérdésekben Kanada most először csinált olyat egy kereskedelmi megállapodásban, hogy kötelezettséget vállalt az ILO legfontosabb egyezményei mellett, ami egy fontos lépés Kanada számára, és ami a tárgyalások elején még a nyolc uh, ILO egyezményből négyet nem ratifikált. Uh, amióta mi tárgyalunk, azóta újabb hármat ratifikáltak, egy van még függőben, amely a kollektív alkuról szól, a kollektív szerződésről szól, de ott is már elkezdődött a ratifikáció. Tehát e, a kereskedelmi megállapodásoknak lehet ilyen pozitív hatásuk, például előmozdíthatják a e, Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyezményeit, e, ami pedig a környezetvédelmi jogot illeti, a párizsi klímaváltozást is előmozdíthatja, csak úgy, mint egy sor másik megállapodást, egy ilyen. Noha a párizsi klíma megállapodásra a szerződés nem utal, de ez azért van, mert előbb befejeződött a tárgyalása a CETA-nak, mint hogy a párizsi megállapodást aláírták volna, vagy a megállapodás megszületett volna. De a felek érdeke, illetve szándéka teljesen egyértelműen kiderült, az EU és a Kanada is elmondták, hogy a klímamegállapodást is benne foglaltnak vélik. Sustainable management of resources um, on, um, on CSR, corporate social responsibility, um, um, and